Thank you very much, meine Hölgyeim és Uraim! Üdvözlöm Önöket mai ülésünkön. Utóbb majd a társulási szerződésről is tárgyalunk, a Grúz, Grúziával megkötendő szerződésről van szó, de ma lehetőségünk van arra, hogy Klimkin úrral, Ukrajna külügyminiszterével beszéljünk, az Ukrajnában és az Ukrajna környékén lejátszódó eseményekről. Ha jól észlelem a dolgokat, nem sok minden jó történt. Hétvégi során, ha így látom a reakciókat, három és fél órán keresztül tárgyaltak Juncker úr és a kancellárasszony Putyin úrral, és hát nem úgy tűnik, hogy új ötletek születtek a válság megoldására, és az orosz köztársaság elnök egy interjút is adott a német tévében. Ott sem az volt a benyomásom, hogy egyáltalán bármiféle megállapodásra hajlana, és hogy a saját embereket akarja megvédeni ez persze így nem igaz, itt valamennyien tudjuk. Ez egy klasszikus érvelés, amit használ. Arra használja fel, hogy a kisebbségvédelemről beszél, erre hivatkozik, és itt történelmi igényeket jelent be, és katonai akciókat vezet be 300 év történelemről beszélünk itt Európában, ha ez az indoklás felmerült, az mindig három háborúhoz vezetett, így igyekszik előnyökre szert, szert tenni. Minden esetre a koncellár asszonytól még nem hallottam konkrétan ilyen mértékben, hogy arra kell ráhangolódnunk, hogy ez tovább megy még, hogy tovább visszük a vonalunkat. Grúzia és Moldávia veszélyeztetettsége is szóba került úgy vélem, hogy eh, látjuk, hogy világos stratégia van e mögött. Ez némileg pessimistán hangzik, amit mondok, de nem tudom, hogy milyen gondolkodásmód az, hogy van egy G20-as találkozó, és akkor hat hadihajót küld oda a tengerre. Hat hadihajóval volt olyan Oroszország, Brisbane előtt ott horgonyoztak. ez prepotens magatartás szokták régebben mondani. Ez, de ez mutatja, hogy hogyan gondolkodik, és hát ez nagyon nehéz megérteni. Külügyminiszter úr, Európai Parlamentként ön is tudja, hogy nagy többséggel és a rádával ratifikáltuk a szerződésünket, a szerződés tehát hatályban van, és véleményünk szerint végre is hajtjuk át, és ültetjük a gyakorlatba a menetrend szerint, és nincsen olyan szándékunk, hogy itt bármiről lemondjunk. És most azért arra kérem, hogy tartsa meg bevezetőjét, és utána tárgyalást kezdünk majd egymással. Öné a szó. Kedves Elmar! Igen, tisztelt parlamenti képviselők, az Európai Parlamentben, hölgyeim és uraim. Mindig nagy örömömre szolgál, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt beszélhetek önök előtt. El már említ, Elmának is hálás vagyok, hogy megszervezte ezt a lehetőséget számomra. Sokakat ismerek már korábbról önök közül, már régebben a parlamenti választások előtt, és azóta is sokan támogatnak bennünket önök közül. Megfigyelőként is támogatnak bennünket a parlamenti választások idején. Jelen voltak az eredmény nem csak világos, hanem egyértelmű. Azt jelenti, hogy ukrajnaiak 80%-a szavazott méghozzá az európai irány mellett, a pro-európai pártok mellett szavazott az ukrán lakosság egyértelműen, és ami ebben még fontos, és ebben nem volt földrajzi különbség ezek az emberek egyszerűen nagy többséggel valamennyi térségben az európai integráció mellett tették le a garast, az európai irány mellett tették le a garast. Most egy hatalmas kihívással szembesülünk, reformokat kell bevezetnünk, Mm, hiszen van lehetőségünk, ami egy ablak kinyílt előttünk, ami kicsit természetesen, miközben Oroszország destabilizálja országunkat, emiatt nem hagyjuk abba a reformokat. Azt hiszem, hogy elkötelezetten kell tovább vinnünk, amit szeretnénk. A koalíciós megállapodás tervezete számomra egyértelmű és egy ambíciózus, kivételes dokumentum, és kritikus reformokat kell végrehajtani, méghozzá a közeljövőben, olyan értelemben, hogy a társulási megállapodást át kell ültetni a gyakorlatba. Köszönöm valamennyiüknek a támogatást, amit ebben nyújtanak az egész folyamat során, a tárgyalási folyamat során, illetve a ratifikáció során is komoly segítséget kaptunk, és minden jót kívánunk természetesen grúz barátainknak, akik igenis nap, mostanában igen fontos napokat élnek, az európai értékekről van szó, az európai sztenderdekről van szó, ezeket akarjuk fejleszteni. Mik a kulcsfontosságú elemei a jövőbeli reformoknak? Négy fő prioritásról be kell beszélnünk. Fel kell lépnünk a korrupció ellen, és nem csak arról, hogy a jogalkotói oldalon lépünk, hanem a végrehajtói oldalon is. Egy antikorrupciós irodát hozunk létre, a gazdaságnak és az embereknek lehető kívánjuk tenni, hogy egy európai utat válasszanak, és ez a decentralizáció is ide tartozik. Olyan rendszert kívánunk bevezetni, ahol az emberek nagyobb szabadsággal élnek, egyrészt másrészt nagyobb felelősséget is élnek. A adók jelentősebb része marad náluk a helyszínen, és természetesen jó kormányról is szó a dolog, és utoljára, de nem utolsó sorban a jogállamiság az, ami szerepet játszik. Az egész jogrendszerüket átalakítjuk az igazságszolgáltatást Ukrajnában, és a biztonsági szektort is, civil szervezeteket is, és az EU segítség rendkívül fontos a civil biztonság területén egy olyan rendszert kívánunk létrehozni, amely működőképes, de ehhez át kell alakítani az egészet. Mert ha az ukránokat megkérdezzük, miben bíznak az igazságszolgáltatásban, a rendőrségben, a bíróságokban, a válasz mindig az lesz nem. Miről szól a dolog? Az értékekről van szó, az egyházunk is például megfelelő kormányzati intézményekre van szükség, és civil intézetekre, ahhoz, intézményekre ahhoz, hogy bizalom alakuljon ki ehhez szükség van egy átfogó gazdasági reformra. Ezeket a jövőbeli koalíciós megállapodás tartalmazza. Nagyon konkrétan időben is meghatározunk egyébként, hogy ezeket hogyan ültetjük át a gyakorlatba. Az én vízióm, az álmom valahol az, hogy az EU hogy részvételét megkapjuk valamennyi területen a reformoknál. Az összes minisztériumban legyen támogatás, EU szakértők révén, helyi szinten is meglegyen a megfelelő támogatás. És ehhez, ez, ilyenre szükség van valamennyi kulcsfontosságú reformnál. De ahhoz, hogy sikeresek legyünk ezzel a folyamattal, ez csak akkor működik, hogyha senki se igyekszik a jövőben destabilizálni az országunkat. És amit Donyanskben és Luganskban játszódik le, több ezer orosz katona a terroristákkal együtt ellenőrzi ott a helyzetet. Több száz, megismétlem, több száz páncélozott harci jármű és páncélos mozog ezen a területen, és el lehet nem csak kalasnyivokat lehet venni a fekete piacon, hanem páncélosok és rakéták is kaphatok, és ott jelen vannak, ezeket nem olyan könnyű megvásárolni valahol. És az ukrán-orosz határt nem tudjuk ellenőrizni igazán Lugansz és Donetsk területén. Zsoldosok, pénz, fegyver érkezik át Ukrajna területére ezen a határon ami bennünket illet, mi betartjuk a Minszki megállapodást. És az egyetlen út, ha deeszkalálni akarjuk a helyzetet kint a terepen, akkor erre van szükség mindenki részéről. Arról szól, hogy vonják vissza a katonákat erről az érintkezési területről, 50 kilométer mélyen egyébként, az meggyőződésem több mint 520 túsz van még mindig, most már hűl a levegő, lehetetlen körülmények között élnek, embertelen körülmények között. De azt is tudni kell, ha vannak politikai foglyok Oroszországban is, többen nem csak arról van szó, hogy orosz börtönben tartják ezeket az embereket, hanem túszként cipelték el őket ukrán területről. Méghozzá egy teljesen kétségbejtő helyzet alakult ki az emberi jogok területén főleg november másodika után a gyakorlat, amit Donetskben és Luganskban választásoknak nevezték azt, ami ott történt az emberekkel. Oroszország egyértelmű támogatást nyújtott, hogy nevezett Donetszki és Luganszki parlamentet és elnököt válasszanak ezzel egy befagyott konfliktust hoznak létre, de világosan meg kell értenie mindenkinek. Donetsket és Luganskot nem lehet stabilizálni, csak úgy, mint a nyeszterontori területeket vagy Abhéziát. Egyszerűen azért, mert a humanitárius helyzet rendkívül rossz ezen a területen, és Oroszország közvetlenül beavatkozik abban érdekelt Oroszország, hogy destabilizálja ezt a területeket, és mi igyekszünk ezzel hatni, de ezt nem tudjuk kezelni. Amire most szükségünk van arra, hogy az Európai Unió egyhangon beszéljen, ne engedjük, hogy felaprózza az európai érdekeket Oroszország, és igen hálás vagyok valamennyiüknek, azért, hogy ezt a politikai üzenet fenntartják. A nyomásgyakorlás működik Oroszország irányába, hogy elkötelezetten támogatják a Minszki megállapodást, a fegyverszünetet, és nap mint nap halnak meg katonák, mert lövik a területeket továbbra is, mi sosem kezdtük ezt el. Ez mindig egy válasz. Ha mi lövünk, akkor az mindig a terroristáknak adott válasz egyébként. Tegnap hat további katonánk halt meg. Egyébként több ezer olyan esetről tudunk beszámolni, és nap mint nap látjuk újra ezt, hogy megsértik a tűzszünetet. És ez nem csak bizonyság, bizonytalansághoz vezet, hanem számos ember, ott élő ember elveszítette a bizalmát is, nem bízik abban, hogy a helyzet stabilizálódhat. Amire szükségünk van, az egyfajta egymásra felépülő intézkedés sorozat az Európai Unió részéről, hogy támogassák az ukrán reformokat. Az ukrán reformokat tényleg sikeressé kell tenni, és egy elkötelezett segítséget várunk Ukrajna számára, katonai, technikai segítségnyújtásként, és nem csak fegyverekről beszélünk természetesen, hiszen látjuk a helyzet mennyire érzékeny, de tényleg elrettentésre van szükség a szankciók értelmében. Olyan értelemben, hogy a katonai képességeket valahogy erősíteni kell, mert itt arról van szó, hogy nem, ha, nem minden nemű eszközt akarunk, támadást akarunk bevetni, hogy vissza vegyük Donetsket vagy Luhanskot, de az emberek ott szenvednek a terroristák miatt. És ahogy a mi gondolkodunk és ami mellett elkötelezettek vagyunk, az az, hogy ezekről az emberekről gondoskodnunk kell. Hiszen még hogyha visszaesést látok Donetsk és Lugansk esetében, mi nagyon nehéz helyzetet hoztunk, nagyon nehéz döntést hoztunk, hogy ellássuk az embereket elektromos árammal és gázzal, hogy az emberek ne szenvedjenek. És tudjuk, hogy ebből nem kapunk vissza soha semmit pénzben. Nehéz döntés volt ez. Itt az ott élő emberek biztonságról van szó, humanitárius segítségnyújtásról van szó az ott élő emberek számára, akiket a terroristák túlszúl tartanak. Az Európai Unió, az EU tagállamai jelentős humanitárius segítséget nyújtanak, köszönjük szépen, és továbbra is kitartunk emellett, hogy ezt folytatni kell, de egyértelmű üzenetre van szükség valamennyi kulcsfontosságú pontban, az európai agendákban számítunk a támogatásokra. Még egyszer ismétlem, a mi célunk, a mi feladatunk, a mi kötelességünk, hogy a reformokat elvégezzük, de amire szükségünk van az, hogy elkötelezett és összehangolt segítséget kapjunk, és egyértelmű üzenetet várunk az Európai Uniótól, az európai perspektíva értelmén a vízamentesség ügyében, a szektorális integráció ügyében, és olyan értelemben, hogy mi fontos Ukrajna, és mi fontos az Európai Unió számára. Erről van szó. Kérem, nem szlogenekről van szó, mi Kelet-Ukrajnában harcolunk, de ott nem csak Donetsk és Luganskért eh, harcolunk, és nem csak Ukrajnáért harcolunk, hanem az Európai Unió biztonságáról van szó. Valamennyi európai polgár biztonságáról van itt szó. Ugyanis, hogyha valaki sikeres lehet abban, hogy Donetsk és, és Luganszki helyzetet e, rontja és tönkreteszi. Ez természetesen Ukrajnára nézve is rémálom, de mindenki számára nézve. Ezért aztán egy ilyen összehangolt segítségre szükség van, és remélem, hogy ezt önök biztosítani tudják. Számos fontos ügyet viszünk tovább a preferenciák témáját, például önök is megszavazták ezt, számos ügyről beszélhetnénk az energiáról, a gazdaságról, és három oldalú tárgyalásokon tudtuk sikerre vinni a véleményüket, amikor az Európai Unió közbeavatkozott, és részt vett ezekben a tárgyalásokban. Egy energiaügyekben komoly eredményeket értünk el. Most a gázellátás biztosítottnak tűnik március végéig, és nagyon fontos megoldás született például abban is, hogy a társulási megállapodást végrehajtjuk. Kitartunk emellett a megállapodás mellett, nem akarunk semmit megváltoztatni, egyetlen szót sem ebben jóhiszeműen fogjuk ezt átültetni a gyakorlatba. Ilyen értelemben van szükségünk egy átfogó megállapodásra a segítségnyújtás területén, és abban bízom, hogy ezt együtt meg tudjuk csinálni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen kész vagyok válaszolni a kérdéseikre. Köszönöm szépen. I give the floor now to Mr. Plenkovich. Megadom a szót Plenkovics úrnak. Köszönöm szépen, Elmer. Köszönöm szépen, miniszter úr, kedves Pablo. Köszönöm szépen ezt a bemutatót. A, az ukrajnáért, ukrajnai kapcsolatokért felelős ö, delegáció vezetőjeként ugye elmondhatom, hogy többször is voltam Ukrajnában, voltam a választás megfigyelő misszióban is, mint ahogy egyes kollégák itt közöttünk. Köszönjük szépen a október 26-ai nemzetközi sztenderdeknek megfelelő választások megszervezését. Nos, először is, ami a politikai kontextus illeti, minden nagy Európa barát párt ugye az új kormány koalíciós egyezményében szerepel. Mi azt várjuk, hogy gyorsan eh, álljon össze a ráda, és stabil többség legyen az új kormány részére, amely hatékonyan megkezdheti a munkáját. A második dolog, amit szeretnék mondani, a brisbane vita után, a G20-as csúcs találkozó után, ahol is az orosz elnök világos üzenetet kapott a vezetőktől, a jelenlévő vezetőktől, Önnek mi a véleménye, milyen reakciókat várhatunk Oroszországtól, és ebben az összefüggésben hogy látja a Minszki jegyzőkönyv és a Minszki memorandum betartásának a lehetőségét, hiszen a tűzszünetet többször is megsértették, ahogy ezt ön is mondta, és a halálos áldozatok száma is folyamatosan növekszik. Végül pedig, ahogy említette, Mogherini főképviselővel aláírták az egyezményt, amely a biztonsági szektor reformjával kapcsolatos. Itt ezzel kapcsolatban milyen elvárásai vannak a kormánynak, milyen várakozásai, és bízhat benne, hogy az Európai Parlament továbbra is támogatja Ukrajnát. Köszönöm. Anna Gomez. Köszönöm szépen, elnök úr. Külügyminiszter úr, nagyra értékelem, hogy itt van és bemutatta a helyzetet, és az e- SSR aláírása és nagyon fontos, tehát a biztonsági zóna reform. Itt Emellett az igazságszolgáltatási rendszer reformja nagyon fontos, az emberjogi kérdésekben az elszámoltathatóság növelése, ez elengedhetetlen, és azt kérdezem, hogy ez hogyan tükröződik vissza majd a többi reformban, például a korrupció elleni harc reformjában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sajnos az elnököt nem halljuk, mert nem kapcsolja be a mikrofonját. Köszönöm szépen, mondja Demeszmáker úr. A frakcióm nevében én is sok szeretettel köszöntöm a külügyminiszter urat. A frakcióm is támogatásáról szeretné biztosítani önt. Két kérdésem lenne az elmúlt napokban, órákban több nyilatkozat hangzott el, és interjúra került sor. Putin elnök Kievet, Kiev számlájára írja azt, hogy, hogy megszekték a tűzszünetet, holott egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy Oroszország kezdte meg a csapatok kibővítését, és a nehéz fegyverzetnek a, az előkészítését. Van-e még lehetőség arra, hogy a tűzszünetet betartják, nélkül, hogy mindez az egész eszkalálódna? Egy másik interjúban Putin azt mondta, hogy az ország föderalizációja megfelelő lehetséges politikai megoldás lenne, tehát egy decentralizációs megoldás javasol. Tehát a regionalizáció, decentralizáció az ő javaslata, és úgy gondolja, hogy ez a federalizáció felé vezető út. Vannak olyan tagállamok az Európai Unióban, amelyek um, föderális berendezkedések, például um, Németszövetségi Köztársaság vagy Belgium az én hazám. Ön hogyan látja ennek a decentralizáció lehetősége, megvan-e az ön országában? Mi a különbség az ön véleménye szerint a decentralizáció, a regionalizáció és a föderalizáció között? Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves miniszter úr, köszöntöm itt Brüsszelben. Nagyon nagyra értékelem az őszinte eh, és nyílt fellépését itt, és ezt az összefoglalót. A lehető legjobbakat kívánom önnek, önöknek a reform folyamatra. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy emberjogi jogsértések száma növekedett a Krím félszigeten, amely az oroszok által megszállt ukrán terület. Több alkalommal is hallottuk azt, hogy egyre nagyobb, egyre több esetben kerül sor az, azon Krim félszigeti polgárok ellen, akik Oroszországgal szemben hallatják a hangjukat és fellépnek ellenük. Ezek az akciók, fellépések, emberjogi jogsértések kifejezetten egyértelműek a Krímfélszigeten élő tatárokkal szemben. A helyi újságírók is jelentettek erről. Január 15-ét határozták meg határidőnek arra, hogy nyilvántartásba vetessék magukat a médiumok, mint orosz médiaforrások. Az ön véleménye szerint mit lehet elmondani ezektől, ezekről a jogsértésekről, mi az ön véleménye ezekről, és az ön véleménye szerint az Európai Unió mit tehet annak érdekében, hogy védje az ott élő polgárokat, és arra ösztönözze Oroszországot is, hogy betartsa a nemzetközi kötelezettségeit. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, ön azt mondta, hogy elnöki határizattal Ukrajna bizonyos régióiban bizonyos tevékenységet megszüntetnek, de itt az ország, vagy ezeknek a régióknak a szuverenitása forog kockán emiatt. És ön is tudja, hogy tragikus események következnek ebből és humanitárius segítséget is kellene nyújtani ezeknek a régióknak a ezen katasztrófa után egyértelmű, hogy a nép szenved, a lakosság szenved, és nem kapnak humanitárius segítséget, amelyre pedig nagy szükségük lenne. Egészen egyértelmű, hogy a hatóságoknak erre reagálniuk kell, és egyértelmű nemzetközi támogatást kell nyújtani ehhez. Ez az egész helyzet tehát nagyon nagy feszültséget okoz, én azt szeretném, hogyha elmondaná nekünk, hogy ezen fejlemények fényében az ukrán kormány, Ukrajna mit fog tenni? És a humanitárius segítséget továbbra is nem nyújtják el, pedig erre nagy szükség van. Köszönöm. Sajnos az elnöknek nincs bekapcsolva a mikrofonja. Nos, most be, lezárom a hozzászólók listáját, mondja az elnök. Egyet értenek-e ezzel? mert különben nem fogunk tudni mindenkinek szót adni. Harms asszony következik. Az első kérdésem, ez összefügg a többivel. Én is azt látom, hogy nagyon fontos a humanitárius segítségnyújtás, nem csak Donetsk és Lugansk környékén, az Európai Unió mit tehet annak érdekében, hogy javítsa a humanitárius segítségnyújtást azok számára, akik a Donbassi térségben élnek, és akik a tél, telet nem tudják, hogy hogy fogják túlélni. A másik pedig az az EBSZ e megfigyelő missziója. Ez a misszió úgy tűnik, hogy hamarosan összeomlik. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez az legalábbis eddig rendkívül fontos eszköz fennmaradjon annak érdekében? Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, mondja Kelem úr. Ön egy nagyon fontos feladattal néz szembe. Az Minszki egyezmény megsértésére kerül sor többször is napról napra. Azt is tudjuk, hogy Ukrajna keleti részén micsoda nagy felvonulást, orosz tank felvonulás van. Azt gondolja-e, hogy a Minszki Egyezmény fenntartható-e, vagy van-e valamilyen más, megbízhatóbb, szélesebb kontextus, amit jobban képes a béke fennmarad, fenntartására? Múlt héten azt olvashattuk, hogy a Novorossziával kapcsolatos csata még nem zárult le. Azt gondolja-e, hogy a helyzet nyugati értékelése realisztikus-e? És a reakciók megfelelőek-e? Ön azt említette, hogy a, a halálos fegyverek a halálos fegyverek kérdése hatalmas nagy problémát jelent, ezeknek a koncentrációja. Végül pedig itt az iráni nukleáris egyezmény merül fel, vagy üzlet merül fel, van-e annak kockázata, hogy Oroszország kihasználja ezt a helyzetet, Iránhoz fordul, és akár támadásba is lendül. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr, ahogyan Plankovic úr elmondta. Az Európai Parlament nemzetközi megfigyelőket küldött a legutóbbi választásokra. Én is része voltam ennek a küldöttségnek. És őszintén szólva sokat tanulhattunk ezen út során, de két dolog van, két nyitott kérdés van, amelyre egyelőre nem találtam választ. Mindenek előtt a külügyminiszter úrhoz intézem kérdésemet, miféle segítségnyújtásra van szükségük ahhoz, hogy biztosítható legyen a fűtés Ukrajnában, a másik pedig, mit tud mondani a Maláj légitársaság lezuhant repülőgépével kapcsolatos nyomozásról. Számomra ez még egy lezáratlan történet, nem tudom továbbra sem, hogy itt mi történt. Thank you, Mr. Chairman. I also would like... Köszönöm szépen. Én is szeretnék több információt kapni a maláj repülőgépről. Lehet, hogy a miniszter úrnak vannak erről olyan információi, amelyekről eddig még nem hallhattunk, és a másik, pedig az Oroszország, az Ukrajna és az EU közötti energetikai megállapodást valóban betartják majd? Ez kérdéses, hiszen a részleteket egyelőre nem dolgozták ki, lehet, hogy jó lenne, hogyha tudna többet mondani erről a megállapodásról, az energetika területéről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sokat beszéltünk az ön hazájáról, miniszter úr. Beszéltünk a hatalmi helyzetről, a választásokról, az igazságtalan, teljesen szükségtelen háborúról, és mindennek hátterében Oroszország képe lebeg, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nem Ukrajnával van gond valójában. Berlinben, Washingtonban nem akarnak azon dolgozni, hogy az ukrán polgárok élete javuljon, hogy javuljon az ukrán gazdasági helyzet. Ukrajna érdekes, mert egy manipulálható ország, egy érdekes eszköz a hatalm, nagyhatalmak kezében egy új hidegháborúban, amely is sokaknak kívánatos. Ukrajna, az új Ukrajna most egy sakfigura, és gyakorlatilag sokan megpróbálnak megpróbálják eszközként használni ezt az országot, miközben egy igazi megoldáson kellene dolgozni. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, én is szeretném hangsúlyozni, hogy sok, Ukrajnának sok barátja foglal itt helyet ebben a teremben. Két kérdésem van. A múlt héten azt olvastam, hogy Franciaország miniszterelnöke a Nemzeti Közgyűlésben elmondta, hogy francia, a francia nemzet egy szuverén nemzet, amely szuverén döntéseket hoz. Továbbra is le fogja szállítani a misztrálokat akkor, hogyha Ukrajnában politikai megoldást rajzolódik ki, és hosszantartó tűzszünetre lehet számítani. Hogyan reagálna ön a francia miniszterelnök ezen állítására? Másodszorban pedig sok olyan ukrán politikus van, aki a Genfi formátumban szeretett volna béketárgyalásokat folytatni, az ENSZ jelenlétében nem pedig a Minszki formátum keretei között. Tune Kellem kollégám is feltette már a kérdést, úgy gondolja-e, hogy a tűzszünet még mindig hatályban van, avagy sem? Köszönöm. Sajnos nem halljuk az elnök urat, mert nem kapcsolja be a mikrofonját. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha megnézzük az ukrán helyzetet, akkor igen, csak aggasztó, ami ott történik. A választások alkalmával például nem csak administratív hatalmi harcokról volt szó, nem csak politikai hatalmi harcokról volt szó, egy olyan országban, mint amilyen Ukrajna, a választások egészen más jelentőségűek, hiszen háború sújtja az országot, a lakosság nagy része nem ment el a választásokra. Amikor azt mondják, hogy az ukránok 80%-a Európa mellett tette le a voksát, akkor azért látnunk kell azt is, hogy gyakorlatilag csak a választók 52%-a járult az urnákhoz. Egy olyan kormánynyal van dolgunk, amely rendkívül gyenge, ugyanis az ukrán nemzet sajnos nem reagált egy olyan helyzetre, ahol az ország létéről vagy nem létéről volt szó. Hogyan tud az egész nemzet javáért dolgozni egy olyan kormány, amely ilyen gyenge lábakon áll? Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen a bevezetőjét. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy eljött ma hozzánk és beszámol első kézből az ukrajnai eseményekről. Mindannyian tudjuk, hogy az információs vákum az egyik legveszélyesebb dolog, amely fenyegethet bennünket, az EU egészében és a parlamentben is. Nagyra értékeljük az összes ukrán hatóság munkáját, többek között az ukrán nagykövetség nagyon hatékony munkáját is. Odesszában jártam a választások alkalmával, sokan nagyon elhivatottak az ukránok jövője mellett. A mostani kormány reformokat ígért, elkötelezett ezek mellett, remélem ezeket sikerül-e sikerül is megfelelően végrehajtani. A kérdés az, hogy ki lesz felelős az EU-s kapcsolattartásért, lesz egy külön miniszter, aki ezért felel, vagy pedig más hatóságot vagy szemét jelölnek ki a Brüsszellel való kommunikációra. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt miniszter úr, nagyon hálás vagyok hogy elmondta, melyek az új ukrán kormány prioritásai, és első helyen említett a korrupció elleni küzdelmet. Hogyan kommentálja azokat az információkat, mik szerint Jacanyuk választási kampányának felét Kolomoyszki fizette, és Szadevoly elekci- választási kampányát pedig teljes egészében ő finanszírozta. Pavel, mhm. Miniszter úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm ezeket a szép, kedves szavakat. Talán néhány órára lenne szükségem ahhoz, hogy részletesen tudjak választ adni minden felmerült kérdésre. Ne engedjék meg, hogy a legérdekesebb kérdésekre vessen fel először. És néhány kérdést összevonva fogok kezelni. És ezt nem témakörök szerint fogom tenni. A koalíció kapcsán, illetve azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogjuk a az ellenzéki pártokat beépíteni. Nos, hát öt európai orientáltságú párt vesz részt a folyamatban. Mindenki hangsúlyozta eltökéltségét, és mindenki részt vett a koalíciós megállapodás lefektetésében most az, hogy mindenki részt vesz majd a kormány munkájában, vagy csak támogatja kívülről azt, ezt egyelőre nem tudom majd mondani, de az biztos, hogy a koalíciós megállapodás támogatói között mind az öt párt ott van. A G20-akkal kapcsolatban pedig nézzük meg, hogy mi is az észszerű, és hogyan fognak eljárni az oroszok. Itt ugye geopolitikai kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy mi is történik, és ezzel kapcsolatban szerintem mindannyian egyetérthetünk. Az, hogy Ukrajna valamilyen módon ellenőrzés alatt álljon, és ne hagyják, hogy Ukrajna tovább menjen az Európai Uniós integráció útján, az biztos, hogy szerepel a célok között. Nagyon sok irracionális és érzelmi jellegű indok is ott van emögött. Az, hogy a Donetsk területét stabilizálnunk kell, ez egyértelmű, világosan fel kell lépnünk, úgy, ahogyan azt Minskben eldöntöttük. Ami pedig a csapatok visszavonását illeti, ezt mindenképpen meg kell tenni, és meg kell szüntetni a tűzszünet sértéseket, tehát hogy a tűzszünet fenntartható legyen. Ugyanis enélkül nem lehet semmiféle megállapodásra jutni. és november másodikán a választások nem valós választásnak értékelhetők. Itt most megint csak ezzel kapcsolatban nem várom, hogy úgymond pozitívan reagáljon az orosz fél. Én nagyon nehéz folyamatot várok, és talán tovább fog fokozódni a helyzet, és éppen ezért van szükségünk az Európai Unió támogatására. Az Európai Uniós misszió azt várja tőlünk, hogy a biztonsági erőinket reformáljuk meg, részben azon az alapon, ami már történik itt az Európai Unióban, főként az új tagállamokban, az előkészítés kapcsán közösen kell fellépnünk, egy koncepciót kell kidolgozni, annak érdekében, hogy a rendőrségi erőt, az igazságügyet megreformáljuk. Ezek kulcsfontosságú kérdések, és a közbiztonságot is ilyen módon tudjuk megten- megjavítani. Ehhez meg kell találni a megfelelő jogi eszközöket. Ezután pedig a megvalósítás következik, és meglátjuk azt, hogy milyen pozitív hatásokkal fog ez járni, és milyen problémák adódnak majd a megvalósítás során. Tehát azt szeretnénk, hogyha az egész szektor reformja alatt közösen tudnánk menetelni. Véleményem szerint ez az egyetlen értelmes hozzáállás és közös munka terv a misszióval. A korrupció ellenes harc, terén most már rendelkezésünkre áll egy csomag, az antikorrupciós törvényeket elfogadta a parlament, Meg is kezdtük ezeknek a megvalósítását már tavasszal. Itt egy intézményi befogadásra kellett felkészülni, egy antikorrupciós irányító testületet felállítottunk, úgy, ahogyan az normális itt mondjuk az Európai Unióban. Az egész országban speciális egységeket és monitorozó mechanizmus dolgoztunk ki a korrupció visszaszorítására. De itt nem csak a jogalkotáson keresztül, hanem az emberek érzésén keresztül lehet megítélni a helyzetet, ugyanis a kenőpénzek világa, mintha kezden eltűnni. Ami pedig az igazságügyi reformot illeti, talán ez a legnagyobb fejezet a koalíciós megállapodásban. Egy integrált megközelítésre van szükség az Európa Tanács alapelveivel összhangban és az Európai Uniós egyetértéssel. Számunkra a legfontosabb tétje ennek az egész reformnak a korrupció visszaszorítása és a igazságügyi rendszer, a bíróságok függetlensége. Ez ugyanis nagyon nagy problémát jelentett nem csak a társadalom szintjén, hanem általában az üzleti klíma szempontjából is. Nézzük most a tűzszünet megsértését. 20 30-szor megsértik a tűzszünetet naponta. Most azonban szerencsére egy OECD misszió EBESZ misszió vesz részt a monitor, helyzet monitorozásában. Sajnos sérülések is történtek, de folytatni fogjuk azért a munkát ebből a szempontból. Az EBESZ missziónak ezer ö, gépjárművet biztosítottunk az megfigyelőket véd, védendő. Számomra a jövő a következőképpen néz ki. 500 EBS e megfigyelő monitorozza a teljes területet, ugyanis csak így lehet a tűzszünetet fenntartani, és az orosz csapatokat az orosz-ukrán határok mögé visszaszorítani. Decentralizáció, regionalizáció, ez a következő témpa, téma. Itt nem a terminológiáról van szó, hanem a lényeget, a tartalmat kell megvizsgálni, és természetesen Ukrajna egy olyan ország, ahol különböző nyelveket vagy nyelvjárásokat beszélünk, különböző történelmi háttérrel, rendelkezünk, de az elmúlt időszakban mégis Ukrajna, Ukrajnában, mintha megszületett volna az ukrán nemzet, a nagy kihívások miatt, amelyek ellenünk, előttünk állnak, és ezen keresztül a politikai és gazdasági döntéseket a kezünkbe akarjuk venni, nem akarjuk, hogy az oroszok megakadályozzanak bennünket abban, hogy az Európai Unió felé haladjunk, a gazdasági reformokat meg akarjuk valósítani, és természetesen a jogállamiság területén is reformokat kívánunk végrehajtani így kívánjuk, tehát ebben a szellemben kívánjuk a regionalizációt vagy föderalizációt megvalósítani. A mi ö, gondolataink szerint a decentralizáció nem csak terminológia kell, hogy legyen, hanem azt kell jelentse, hogy nem csak a régiók, hanem a különböző közösségek, illetve helyi önkormányzatok kezében nagyobb hatalom összpontosuljon, gazdasági értelemben is, tehát sokkal nagyobb lehetőséget kell nekik biztosítani arra, hogy a saját kezdeményezéseiket megvalósítsák. Ami az emberi jogokat illeti, Krím félszigete. Nos, hát gyakorlatilag minden nap ezzel a témával kell, hogy foglalkozzak, ugyanis a helyzet borzasztó. Hétről hétre borzalmas hírek érkeznek hozzánk a Krím félszigetről, emberek tűnnek el, főként a tatárok köréből, és néhány nap múlva megtalálják holttestjeiket a Krímfélsziget különböző területein. Az emberek állandó nyomás, félelemben élnek, nyomás alatt és félelemben, nem képesek alapjogaikat gyakorolni. Számunkra Nagyon fontos az, hogy az összes intézmény európai szinten, de az Európa Tanács és az EBS e szintjén is fontos téma kell, hogy legyen, hogy a helyzetet monitorozzák, hogy ezek az események megszűnjenek. Itt egy fontos üzenetet is el szeretnék mondani. A helyzet változik a Krímfélszigeten. Egy barátomtól aki a Krimfélszigeten lakik továbbra is, mert nagyon idősek a szülei, és nem tudnak elmenni a Krimfélszigetről. Nos, hát ő egy szlógenről egy fotót küldött. Ez nagyon érdekes. Krim ö, tavasz. Mi lesz a következő? Az emberek pedig nagyon elkeseredettek, ugyanis ö, sokan az oroszoktól magas fizetést kapnak, de mások, mint például a krími tatárok, teljesen hm, magukra vannak hagyva, és azok, akik a turizmusból élnek, nagyon nehéz helyzetben vannak. Tehát az ő problémáikkal is foglalkoznunk kell, mert ők hozzánk tartoznak, és ugyanakkor egy fontos üzenetet is el kell itt mondani, mit lehet tenni a jövőben annak érdekében, hogy a krími tatárok helyzetén javítsunk. Kérem, hogy önök is itt vitassák ezt meg, mert itt nem csak az én javaslataimról van szó, talán önöknek meg kellene hívnia a krími tatárok vezetőit ide, hogy közvetlenül tudjanak velük beszélni. Csubajev úr vagy mások, akik a szovjet időkben sokat szenvedtek, és most hasonló szenvedést élnek meg az orosz megszállás miatt. A humanitárius segítségnyújtás helyzete valóban kritikus fontosságú, ugyanis az elmúlt időszakban megpróbáltuk megszervezni a segítségnyújtást Lubeszk és Donetsk területére, különböző konvojokat próbáltunk oda eljuttatni, a Vörös Kereszt is megpróbált eljutni erre a területre, azonban most csak az orosz konvojok jutnak be, és mi nem tudjuk, hogy pontosan mi történik. Egy héttel ezelőtt megpróbáltunk a Donetsk medencébe eljutatni segítséget, de terrorista cselekmények miatt az orosz befolyás alatt lévő terroristák nem engedik be a humanitárius segítségnyújtást, ugyanis félnek attól, hogy ott az emberek megváltoztatják a véleményüket, mert meg fogják érteni azt, hogy valóban ki az, aki odafigyel rájuk. De teljes mértékben egyetértek azzal, hogy nagyobb segítségnyújtásra van szükség, azon területeken is, amelyeken a terroristák még nem tevékenykednek. Ilyen szempontból tehát fontos az Európai Uniós segítség, és az EU misszió is nagyon jól fejlődik, néhány emberrel, van két checkpointunk is, ez persze nem elég. Miért is van ez így? Azért, mert az oroszok nem hajlandóak megengedni nekik, hogy ők ellenőrizzék a határokat. De még így is nagyon sok mindent le, láttak, embereket, akiknél fegyverek voltak, és egészen egyértelmű, hogy katonai szállítmányok, illetve fegyverszállítmányok mennek a határon innen egyik és másik oldalán is. Fentartható-e továbbiakban ez a megállapodás? Nos, ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy tartanunk kell magunkat ehhez a megállapodáshoz, mert csak így tudunk kilábalni ebből a konfliktusból, és hogyha ezt nem támogatjuk, akkor a helyzet csak tovább romlik. Órákig beszélhetnék még itt, de valójában arra lenne szükség, hogy az Európai Unió nagyon világosan letegye az, a voksot mellettünk, nem csak a szankciók szempontjából, ugyanis ez az eszköztárunknak csak egy eleme, fontos elem persze. Világos kell, hogy legyen mindenféle kontextusban, mindenféle bilaterális kapcsolat szempontjából, hogy a stabilitás az egyik alapfeltétel. Ugyanis megint csak különben Donetskben és Luganskban nem fog változni a helyzet, és valóban egy második Abházia alakul majd ki. Ami pedig a Maláj ö, légitársaság gépét illeti, itt ö, megérkezett hozzánk a holland főügyész, és nagyon nehéz ö, tárgyalások során sikerült elérni azt, hogy a lezuhant gép maradványait meg lehessen vizsgálni. Persze ez nagyon nehéz, mert a terroristák megnehezítik a valóság felgöngyölítését. Én magam kezdeményeztem azt, hogy a hollandokat segítsük ebben, mert ez nekik politikai és erkölcsi szempontból is joguk, hogy felterítsék a helyzetet. Szerintem ez volt a jó döntés, és talán a végén majd átlátható ö, jelentés készül arról, hogy mi történt. Nem csak a tragédiával kapcsolatban, hanem annak minden körülményét figyelembe véve és fontos az, hogy az elkövetőket bíróság elé állítsuk, és ne pedig csak öncélúvá váljon ez a kutatás. Nehézségek. Nos, itt elsősorban a gázellátásra gondolok. Nagyon nehéz ez a helyzet valóban, de miért is? Fontos az, hogy az Európai Unióval együtt gázt tudjunk vásárolni, és a szerződésben foglalt áron tudjuk ezt megtenni, az előre kifizetett alapon. Hogyha egy milliárd köbmétert vásárolunk, akkor annyit kell kifizetni előre, ha kettő milliárd köbmétert, akkor annyit kell kifizetni. Minden esetre ez márciusig szól, Addig ugyanis nincsen új ö, ármegállapodás, és ö, egy bírósági ö, ügy is van folyamatban, még ezzel a stokholmi arbitrázsra gondolok. És valóban ö, piaci áron és ö, garanciákkal a szolgáltatásra vonatkozólag kell megvalósuljon ez a szerződés. A Mistrállal kapcsolatban is világos, és mi az elejétől fogva elmondtuk, hogy a Mistrál megint csak politikai kérdésé vált, eszközé vált, és ez az EU-s magatartási kódex ellenében hat. Nem arról van szó, hogy a biztonságot akarná bárki aláásni, épp ellenkezőleg a biztonságot kellene növelni a jövőre nézve. Úgyhogy a francia kollégáknak új megoldást kell keresniük, a Mistrállal kapcsolatban célzott megoldást, azért, mert hogyha a jelenlegi formában valósítjuk ezt meg, ez nem csak a mi biztonságunk hatásnál alá, hanem az Európai Unió biztonságát is. Ez megint csak egy fontos üzenetem tehát. A Genfi formátumnak nagy híve vagyok. Az Európai Unió a Genfi formátum illetve az Egyesült Államok, Irán egyasztalhoz leültetése fontos, de az oroszok persze ezt nem támogatják. Az, hogy csak 50%-ot beszéljünk, hogy 50%-ról beszéljünk az ukrán választások kapcsán, 52%-ról van szó valójában de világos az, hogy a, az emberek azt mondták a választások kapcsán, hogy biztosak voltak abban, hogy európai úton képzelik el a hazájuk jövőjét. Az emberek annyira biztosak voltak ebben, hogy nagyon sokan otthon maradtak pont emiatt. De amennyiben megvizsgáljuk Kijevben, vagy nem csak Dél-Ukrajnában, vagy Kelet-Ukrajnában a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy világos eredmény alakult ki az Európa párti pártok mellett. Nincsenek olyan régiók, nagy régiók Ukrajnában, ahol az ellenzék került volna öm, ki győztesen a választásokból. Én is örültem volna, hogyha jobb tehát hogyha többen elmennek szavazni, de hát azért itt egy európai folyamatról van szó, vagy jelenségről, hiszen az európai parlamenti választásokon is kevesebben mennek el 50%-nál. Persze fontos az, hogy a társadalomat jobban bevonjuk a politikába. Hogyan kívánjuk el képzelni a jövőt az európai intézményekkel. Egy rendszert akarunk kialakítani az európai integrációval kapcsolatban. Vannak persze még különböző gondolatok ezzel kapcsolatban, de most már van egy európai integrációs központunk, ahol sokan azzal foglalkoznak, hogy megfogalmazzák az implementációját a társulási megállapodásnak, különböző fajta segítségnyújtásokat konkrét formába öntsék, és kontaktusba lépjenek a különböző európai intézményekkel. Az Európai Unió innentől kezdve nem külpolitikának számít, vagy külpolitikai témának, hanem belpolitikai témának. Úgyhogy ez nem probléma, egyáltalán semmilyen probléma nincs ezen a területen. Ami pedig a kampány költségeket illeti, az úgynevezett oligarchák szerepével kapcsolatban sok minden megjelent az ukrán ö, sajtóban is. Semmiféle bizonyíték ezzel kapcsolatban nem volt. Sőt, minden az bizonyítja, hogy ez a legtakarékosabb kampány volt, tehát ez egy demokratikus, európai szintű kampány volt, és a költségek sokkal alacsonyabbak voltak, mint valaha. És az én szememben ez is szimbolikus. Itt befejezném, remélem. hogy mindenféle felmerült kérdésére válaszolni tudtam. És engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem a mai lehetőséget, és köszönöm az önök támogatását. Ez egy olyan időszak, amikor az önök támogatása nagyon sokat jelent nekünk. Az ukrán esettel kapcsolatban nagyon sok kérdés felmerül, az európai perspektíva az ukrán emberek számára igen fontos. A társulási megállapodás megvalósítása, és nagyon sok minden más is napirendünkön szerepel. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen az elmondottakat sok szerencsét kívánunk a hazájuknak, nem csak figyelemmel kísérjük, hanem a demokratikusan megválasztott ukrán kormányt támogatni is fogjuk. Köszönjük szépen, hogy eljött, kedves kollégák, ha egyetértenek azzal, akkor a Kanadával kapcsolatos pontot előre hozzuk, hiszen szeretném miniszter urat elkísérni, és a Grúziával kapcsolatos szavazáson szeretnék én lenni. Ha egyet tudnak érteni vele, tehát kezdjük Kanadával. Meg is adom a szadot Charles Tenok úrnak. De Mészmáker úr csinálja, mert Tenok úr nincs jelen.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 Kedves kollégák, folytassuk kérem az AFET munkáját. Klimkin úr után, akik elhagyják a tervet, kérem békében hagyják el a termet. A hatodik napi rendi pont következik. Itt eh, Kanada és eh, Európai Unió között megközelítő megállapodásról Dészméker urat kérem meg, Dészméker urat kérem meg, hogy Tenek úr helyett vezesse be az anyagot. Ki kell mentenem Tenek urat, hát nem tud itt lenni ma, családi okoknál fogva, de szeretném bemutatni az ő által elkészített véleményt. Kedves kollégek, már többször beszéltük a globális terrorizmus fenyegetéséről. Itt a szakbizottságban ez nem csak Európát, hanem a globális jelenséget érinti. Az ISIS legutóbbi lépései ebben a csatában az utolsó szakaszt jelentik. Több mint 3000 EU-ban lakó ember, vagy korábbi EU származású ember küzd Irakban és Szíriában, és ez kikezdi az egész biztonsági keretet, amely amelyet kialakítottunk, ezért a PNR megállapodást nagyon fontosnak tartjuk, az utasadatok cseréjét. Itt a parlamentben szeretnék néhány pragmatikus ügyet felvetni ezzel kapcsolatban. A 2006-os megállapodás eh, továbbra is hatályban van, és örülök neki, hogy a mai eh, napon megvitatandó eh, anyag jobb adatvédelmet és plusz jogokat biztosít az EU polgárok számára. Korlátozzuk az adatmegőrzést, ez a központi része, és hozzáférési korlátozásokat is tartalmaz, és igazolásokra megfelelő jogosultságok felmutatására van szükség. A Libé belül vitatkoztak, ezt az ICJ elé szeretnék vinni ezt az ügyet, de ez sok évig tartana, és az EU polgárok számára bizonytalanságot jelentene, és alacsonyabb szintű globális védelmet, mint a meglévő megállapodás. Tehát ezt a livének kell megoldani ezt a kérdést, de emlékeztetni szeretnék arra, hogy tőlünk véleményt kértek a megállapodásról, még hozzá biztonsági és külpolitikai szempontból, mert ez a mi hatáskörünk ilyen kritériumok alapján széles körű együttműködésre van lehetőség a NATO és EU között. A NATO tagja egyébként Kanada és szövetségesünk a globális terrorizmus elleni fellépésben és a transnacionális bűnözés elleni fellépésben. Ilyen értelemben Tennek úr azt javasolta előadóként, hogy a szakbizottságunk hagyja jóvá ezt a megállapodást. Köszönöm szépen, de Mészmáker úr. Szeretném felvetni a kérdést, hogy a kollégák közül kívánra hozzászólni. Kovács úr, és Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az elvégzett munkát. A néppárt támogatja az terrorizmus ellen és a nemzetközi bűnözés elleni fellépés és meggyőződésünk, hogy a PNR megállapodás fontos eszköze ennek. A megfelelő információcsere a, neve, a utas nevek kapcsán ez egy fontos előrelépés, és úgy gondoljuk, hogy ez hatékony eszköz abban, hogy elősegítsük a bűnüldözést, a nyomozást. Ez az együttműködés fontos a partnereinkkel folytató, egy, folytatandó fejlődésben. És azt gondolom, hogy az adatvédelem egy rendkívül fontos része ennek az európai polgároknak megfelelő, az adatokhoz való hozzáférés biztosítani kell, és korlátozni kell a megőrzést. Azt gondolom, hogy fontos garanciákra van szükség mindenek előtt a megőrzés és a depersonalizáció esetében. Az Európai Unióban az adatvédelmi jog magas szintű, és ezt megerősíteni kell a terrorizmus elleni fellépés során is Fontos, hogy az adatok átvitele során fokozottabb védelmet biztosítsunk. Hasonló megállapodásaink vannak az Egyesült Államokkal és Ausztráliával, 2006 óta Kanadával is van egy már hatályban lévő megállapodás. Úgy gondoljuk, hogy az Egyesült Államok és Kanada esetében a módosított szöveget célszerű elfogadni, tehát Ausztráliával és most a Kanadával megkötendő megállapodást is finalizálni kell. Hallottuk, hogy van, van némi ellenállás a Libe szakbizottságban, bizonyos politikai frakciók ellenállást tanúsítanak. Úgy gondoljuk, hogy a megállapodás rendkívül fontos az európai polgárok a közel-keletre utaznak és ott harcolnak az iszlám állam keretei között. Ez egy új jelenség. A terroristák nem várják meg, hogy felülvizsgáljuk az adatvédelmi irányelvünket, vagy új véleményeket fogalmazzunk meg. Azonnal reagálnunk kell. Végül pedig szeretnék egy példát említeni. Két évvel ezelőtt Bulgáriában egy terrorista támogás volt Burgasban a repülőtéren, ahol két személy, egy kanadai és egy ausztrál szervezte ezt a megállapodást, eredetileg libanoniak voltak a származásokat tekintve, és az információ csere nélkül, a szolgálatok információ cseréje nélkül nem tudtuk volna azonosítani azt, hogy ki volt valójában a támadások mögött, a merényletek között. Tehát az összes frakciót képviselő kollégákhoz fordulok, gondolják ezt újra, és szólítsuk fel a Libe Bizottságot, hogy hagyjuk jóvá ezt a tervezetet. Tehát a tanács tervezetét. Köszönöm szépen, Andrei. Azt hiszem világos a felszólítás a Libe felé, most pedig a szocialisták és demokraták nevében Francisco. Köszönöm szépen. Látjuk, hogy mennyire bonyolult problémáról van itt szó értékek szembeállításáról, mérlegeléséről, európai tagállamok polgárairól beszélünk, és a nemzetközi biztonságról. Most ez aktuálisan éppen a közelkeleti helyzet. Ezek nagyon érzékeny dolgok, és ilyen értelemben nagyon bonyolult a döntéshozatal is. Az európai egyesülés alapértékeit fenn akarjuk tartani, az adatok esetében az önrendelkezési jogát, illetőleg az alapértékek betartása is fontos, az adatvédelem önmagában fontos érték, de hát vannak más értékek is, amiket meg kell őrizni, mint például a biztonság. Úgy gondolom, hogy itt haladást kell tudni elérnünk Kanadával és számos más országgal. Ezt már régebben is így tettük, és erre törekedtünk. Itt arról van szó, hogy az Európai Unió nem alakított ki konkrét adatvédelmi rendelkezéseket, amelyeket egységesen lehetne alkalmazni ilyen jellegű megállapodásokban. Itt az Európai Bíróság ítéleteire kell hagyatkoznunk gyakran. Az Európai Bíróság egyébként bizonyos megállapodásokat bírált már ilyen szempontból, ezért észszerűnek tartjuk, hogy várjuk meg, amíg az EU nagyon konkrét saját szabályokat alakít ki európai szinten az adatvédelem ügyében. Szerintem itt az ideje, hogy az eddig el nem végzett feladatot elvégezzük, és a megfelelő szabályokat minden ilyen megállapodás esetében be tudjuk tartani. Alapvetően nincs kifogásunk az ilyen jellegű megállapodások ellen, de e, igazából célunk az, hogy ezeket az európai alkotmányos alapokat megőrizzük, és ne kérdőjelezzük meg őket, még akkor sem, amikor adott esetben fenyegetések jelentkeznek, mint napjainkban, mert különben fenyegetésekkel visszaélhetnénk olyan értelemben, hogy megkérdőjelezzük a saját értékeinket, és az egész alkotmányos modellünket egyben. Köszönöm szépen a úrnak. Anemi itt a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, kedves kollégák, elnök úr. Marikis Kákl nevében beszélek, aki árnyék előadó ebben a véleményben, őt is ki kell mentenim. Amit én most elmondok, az, az ő véleménye és nem feltétlenül az én személyes véleményem. Ezt szeretném kiegészíteni, ez a különbség egy módosított terjesztett elő a kolléganő, amiben felszólítja a parlamentet, hogy ne járjuljon hozzá ezen megállapodás megködéséhez, ezen rendelet elfogadásához. Ennek konkrét ok oka. A korábbi viták során egyébként hangoztatta, hogy milyenek az oka. Már az Egyesült Államokkal, Ausztráliával megkötöttünk ilyen megállapodásokat, és ott is voltak kételyek, hogy a jogi alap például megfelelő, hogy ténylegesen ilyen széles körű adatgyűjtésekre szükség van, az arányosságot is felvetették a rendelet kapcsán, illetőleg a célhoz kötést. Nagyon széles körű a cél megfogalmazása az adatgyűjtésnél. Végül pedig még valamit felvetnék, hogy a hagyományos meglévő jogorvoslati lehetőségek tényleg kielégítők -e ebben az esetben. Hogyha összevetjük ezt az összes elemet, úgy tűnik, hogy nem kellően biztonságos, és ezért a nem szavazásra buzdít a kolléganő. Monsieur le Président, euh, elnök úr, hogy 2000 2001 és 2012 között megvizsgáljuk a terrorizmus alakulását. Azt hiszem, hogy nagyon sürgős az eset, másodszor pedig szükséges reagálni annak érdekében, hogy a polgárok életét megvédjük. A terrorizmus terjed, földrajzilag, technológiailag is fejlődik, és az eszközök is variálódnak, és mi nem ülhetünk körbetett kézzel Erről a problémról beszéltünk, beszéltünk az elővigyezetesség problémáról, az jogi problémáról, ez elengedhetetlen természetesen, de mit mondanánk, hogyha egy, egy nagy támadásra kerül sor, terrorista támadásra kerül sor, mit mondunk az áldozatok családjainak, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, gondolkodtunk a jogi megfontolásokon, mielőtt döntöttünk. Nos, én azt szeretném mondani, hogy a terrorizmus terjedése, ez egyben a mobilitás terjedésének vagy erősödésének is köszönhető, és annak, hogy a terroristák egyre kifinomultabb eszközökkel rendelkeznek minden típusú dolgot kihasználnak azok az országok, amelyekkel még nem sikerült megállapodást kötnünk, azokon keresztül utaznak szívesen a terroristák. Ez a lehetőség, lehető, ez, a, ez a, az egyezmény lehetővé tenné nekünk azt mondani, hogy egyre több országgal sikerült megállapodnunk és együttműködnünk. És másodszor pedig ugye a terroristák egyre kifinomultabbak. Miközben mi egy országgal egyezményt kötünk, az alatt a terroristák egy másik országra koncentrálnak, másik országon keresztül tervezik a csapásokat. Tehát nagyon fontos, gyors reagálásra van szükség, és hogyha ha ezt a témát megint csak nem oldanánk meg, és a terroristáknak lehetővé tennénk az utazást. Ezen megint súlyosabbá válna a helyzet. Anna Gomez? A Libe tagjaként, és ismerve a Libében folyó vitát, bár tudom, hogy az Kanadával kapcsolatos egyezmény esetében vannak esetleg bizonyos problémák, amelyek mondjuk az USA-val eh, kapcsolatban merültek fel, a Kanadában más megoldást tudtunk megáll, megtalálni, de még mindig van eh, a probléma, következetesség és eh, megfogalmazások esetében bizonyos alapelemeket tisztázni kell magunk között. Nincsen európai PNR, most egy hatalmas káosz van, minden tagállamnak megvan a maga PNR rendszere különböző országokkal, és ez a káosz még nagyobb káosszá fog alakulni. Nagyon sajnálom, hogy a terroriz- az, az, az az érv, mely szerint a terrorizmus egyre erősebb, ez nem igazán győzi meg a polgárokat szerintem. Tegnap voltam egy ülésen, egy videokonferencián, és hadd mondjam el, hogyha ezt nem tudjuk, ha ezt nem veszük komolyan, és nem vagyunk következetesek, és nem vesszük figyelembe az alapvető elveinket, a magánélethez való jogot, a, persze biztonság szükségleteit is figyelembe kell venni, akkor mindenképpen rosszat teszünk Európának és a biztonsági helyzetnek is. Úgyhogy mindenképpen fontos követni Francisco de Sis és Mario de Fá javaslatait. Következetes megközelítésre van szükség a parlamentben, az AFET és a LIBEK között is megegyezésre van szükség. nagyon fontos megállapodni, és stratégiai megközelítést folytatni, nem pedig ezt a szalámi technikát alkalmazni. Ah, ja. Wenn es wirklich nötig ist. Nos, hogyha valóban szükséges a terrorizmus elleni harcban adatokat cserélni, akkor ez egy sokkal egyszerűbb egyezménnyel is működhet. Ez azt jelenti, hogy ez az egyezmény, ahogy, ahogy itt van, ez nem vagy nem elsődlegesen a terrorizmus elleni harc érdekében áll. Ehhez vannak egyszerűbb eszközök is, úgyhogy ezért kérem, hogy még egyszer kritikusan gondoljuk ezt végig. Köszönöm. Sajnos az elnök, elnököt továbbra sem halljuk, mert nem kapcsolja be a mikrofonját, úgyhogy nem, nem tudjuk kikapszót. Agreement mit Georgien. Herr Berichterstatter, möchten, ich würde auch vorschlagen, dass wir die Debatte, wenn es noch... Azt javaslom, hogy a vitát, a négyes és az ötös pont vitáját együtt, vagy vonjuk össze, Hogyha nincsen ellenvetés, akkor jó, akkor szavazunk. Egy ajánlás tervezetről szavazunk, megnyitom a szavazást, elektronikusan fogunk szavazni. Tessék, jelentéstevő, megadom a szót. Es atvainojos, nesapratu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, Köszönöm szépen! Kedves kollégák, először is hadd fejezzem ki hálámat az árnyék jelentéstevőknek. Kiváló volt az csapatmunka, sikerült kompromisszumra jutni, és még a szavazás előtt a következőt hadd mondjam el. Támogassuk Grúzia európai perspektíváját. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist nun geschlossen. Lezárom a szavazást. Ez ist an Elfogadtuk. 46 igen szavazattal, két nem szavazat, három tartózkodás mellett. Gratulálunk, és gratulálunk Grúziának is. az Európai Parlamentnek tehát nagy többséggel javasolhatjuk a ratifikációt. Most akkor térjünk rá az állásfoglalásra. Van-e ezzel kapcsolatban javaslat? Úgy látom, hogy nincs. Akkor a szavazás következik 33-as mellette, nem, 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette, ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 20-31 ellenében elutasítva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-esről is kell szavaznunk mellette. Elmenem. Tartózkodás. Elutasítva. Negyvenkettest ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 28-an ellene, elutasítva. 46-os mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 47-es, részenkénti szavazás. 1-es, első rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Másik rész mellette. Ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, mondja az elnök. Lezárom a szavazást. 26-an mellette, 23-an ellene elfogadtuk. 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 49 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 54 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva 31-20. 55-ös mellette ellene elfogadtuk, 56 mellette, ellene, 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 58-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum, ellene, mellene, tartózkodás elfogadtuk. 74 hm. mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Wie man wieder einer miserables Verhandlung. Hm? Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 25-25 ellenében elutasítva. Kérem, egy kis csendet kérek a néppárt soraiban. Semmi újdonság nincsen, játszek. dafür. 76-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 77-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 89 mellette, Nem. 87-es mellette. Ellene. A ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 35-18 ellenében. Elfogadtuk. 18, wo waren wir denn jetzt? Das war 87. 88 dafür. 88-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 92-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Die Liberalen wollten das Wort haben liberálisok szerettek volna a négyes kompromisszumhoz hozzászólni, tessék. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kis apróságot szeretnénk módosítani. Egy olyan, abba bekezdésben, amiben Oroszországról van szó, amely a legfontosabb, egyik legfontosabb szereplő, inkább mondjuk azt, hogy fontos szereplő. Itt arról van szó, hogy nem kell, ne ismerjük el azt, hogy stratégiailag döntő jelentőségű szerepet játszik ez az ország. Tehát azt mondjuk, hogy fontos szereplő ahelyett, hogy fő szereplő. Ennek mindenképpen van értelme. Így mondja az elnök, hogyha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadjuk. A kom- négyes kompromisszumot tehát így szavazzuk meg mellette. Ellenem tartózkodás, A négyes kompromisszumról szavazunk, mondja az elnök. Ahelyett, hogy azt mondjuk, hogy main actor, azt mondanánk, hogy important actor. Tehát fő szereplő helyett fontos szereplő. Wir stimmen also nochmal ab Kompromiss. Akkor még egyszer szavazunk, a négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor ez a 116-oshoz vezet bennünket, 116-os mellette. Száztizenhat. Teljesen logikus, hogy ez a 122-es után van. Szerintem is egy kicsit nehéz volt megtalálni. 116-os. Who is in favor? Mellette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 Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 132 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Um, lass mich doch jetzt damit in Ruhe.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 ellene tartózkodás elfogadtuk 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 14-15 mellette, ellene ezt ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 29-23 ellenében elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 20, elfogadtuk a 13-ast, igen, jó, akkor 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 28 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 30 mellette,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 It's a question of participation. Has Mr. Mamikis... Részvétel kérdése. A szociáldemokraták nevében egyedül szavazott Már kollega? Jó, akkor elektronikusan szavazunk. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 2331 31 jelenében. Akkor itt hibáztunk. 43 wurde abgelehnt. Ja, ich weiß ja. Wir haben bei Paragraph 3 habe ich einen Fehler gemacht. A hármas bekezdésben volt itt egy hiba, egy hibát vétette. Amikor elutasítottuk a 43-ast, akkor a 44-estől szavazni kellett volna, és ezt nem tettem meg. Úgyhogy arra kérem Önöket, hogy ismételjük ezt meg. 44-esről szavazunk mellette, ellenet tartózkodás elfogadtuk. 45-ösről szavazunk. Tehát a 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Doch haben wir siebenmal mehr gemacht, aber ich zu Ende. Jó, hetes. Hetesről Kiről szav... Aki szeretne még a hetestről szavazni, szavazzon mellette, vagy ellene. Mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. On, on block to the inter, Inta módosításokról szavazunk egyben, blokkban, mellette ellene tartózkodás. Ezzel elfogadtuk. Akkor most záró szavazás következik, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 49-en mellette, 3 ellene, 4 tartózkodás. Akkor a jelentéstevőnek sok szeretettel gratulálunk. Habt ihr Maschine? Die Sitzung ist geschlossen, ne?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 Dear colleagues, the break will last another four or five minutes before Mingarelli comes, so you can feel... Még négy-öt percünk van, kedves kollégák, mielőtt megérkezik a következő vendégünk, úgyhogy most szünetet tartunk. Bon, chers collègues, je vous prie de recommencer. Kedves kollégák, újra megkezdjük az ülésünket hetes napi rendi ponttal, ami pedig Mangarelli úr meghallgatása lesz, aki Észak-Afrikával foglalkozik, közel-kelettel, Arab-félszigettel, Irak-Irán témájában is ő foglalkozik, és ő fog a szíriai és iraki helyzettel kapcsolatban megszólalni. Úgyhogy üdvözlöm Önt, Uram, Mingarelli úr, és kérem, hogy beszéljen a szíriai és iraki helyzet legújabb fejleményeiről, amióta az ENSZ külön megbízott Misztúra úr a helyi tűzszünetek megoldásán dolgozik ezek tulajdonképpen ilyen freeze zónként értelmezendő tűzszünetek, ahol ki lehet osztani a humanitárius segélyeket. Ez alatt pedig időt lehet gyűjteni arra, hogy a szíriai konfliktusra politikai megoldást találjon a nemzetközi közösség. Aleppóban vannak a legnehezebb helyzetben most, hiszen ott a szíriai rezsim támadja a várost, és nagyon félnek attól, hogy ezt a helyi tűzszünetet ki fogják használni a szíriai erők arra, hogy visszaszerezzék a terület feletti ellenőrzést. Az iraki helyzettel kapcsolatban kurdisztáni regionális kormány és az iraki kormány az olajexporttal kapcsolatos megállapodását megkötette, megkötötte. Ez egy nagyon jó fejlemény az elmúlt időszakra nézve, ugyanis ezzel most az Irak az ISIS fenyegetésére megoldást fog tudni találni. A szíriai és iraki helyzettel kapcsolatban egy átfogó megoldást kell megvalósítani, ahogyan ezt a főképviselő is elmondta. Tehát szeretnénk, hogyha elmondaná ön azt, hogy az Európai Külügyi Szolgálat milyen politikai megoldást kíván előmozdítani a decemberi ö, konferencia kapcsán, és az ön véleményére lennénk kíváncsiak azzal kapcsolatban, hogy Irakban és Szíriában hogyan néz ki a helyzet stabilitási, illetve biztonsági szempontból az egész régió Szíria és Irak szempontjából. Megint a hétvégén borzalmas atrocitásokat láthattunk. Egy amerikai állampolgárt fejeztek le, és ö, szíriai ö, katonákat is, tehát az ISIS továbbra is félelmet hint el a régióban ha, úgy, ha jól értettük, akkor a mai napon a tanács nem hozott semmilyen végkövetkeztetést a szíriai, illetve iraki helyzettel kapcsolatban, de most megadom önnek a szót. És aztán az AFET tagjai majd kérdezni fognak. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy az Európai Parlament képviselőivel eszmét tudjunk cserélni. Hiszen itt most egy borzalmas helyzettel kell szembesülnünk, amely az egész közelkeleti helyzetet aláássa. Ez egy barbár horda, éppen ezért igen fontos, hogy a nemzetközi közösség egységesen lépjen fel, és visszaszorítsák az előre nyomulását az ISIS-nek. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy akadályozzuk meg őket katonai eszközökkel abban, hogy előre mozduljanak, ugyanis már ma is Irak területének egyharmadát és Szíria területének egynegyedét ellenőrzésük alatt tartják. Tehát rendkívül fontos az, hogy most megállítsuk az ő előre nyomulásukat, és erre természetesen csak katonai eszközökkel van lehetőség. Ez a koalíció célja, amelyet az amerikaiak alkottak, de kb. 60 ország vesz részt a koalíció munkájában. Néhány hete most már a koalíció bombázza az iszlám állam állásai Szíriában és Irakban egyaránt, és az elmúlt hétek során sikerült az előre nyomulásukat megállítani. Sőt, bizonyos területeken még egy kicsit vissza is tudta őket szorítani. Úgyhogy azt kell, hogy mondjuk ebből a szempontból, hogy a koalíció működése inkább pozitívnak értékelhető, legalábbis így most előzetes értékelések, ezt mondhatjuk. Ahogyan többen önök közül is megemlítették, fontos az, hogy ez a koalíció ne ö, nyugati koalícióként, ö, amerikai vezetésű koalícióként ö, lépjen fel, hanem az arab világ fellépéseként értékeljék ezt, ugyanis ha ezt nem így tesszük, akkor azt úgy fogják majd értékelni az iszlám állam részéről, hogy egy újfajta keresztes háborút indítanak ő ellenük. Ezért fontos az, hogy a muzulmán országok is bemutassák azt, hogy ezen barbár katonák előrelépését megakadályozzák, és hogy nekik segítenek aztán a nyugati államok ebben. Most jelenleg azt kell, hogy mondjuk, hogy eléggé pozitív és sokat ígér az eddigi helyzet. Ezt mondják a katonai szakértők is, ami egyébként én nem vagyok. Ugyanabba, ugyanakkor azt mondják a katonai szakértők, hogy nem lesz elég az, hogyha bombázzuk a bázisaikat, hanem öm, az iraki hadseregre is szükség lesz, amelyet újra kell szervezni, szíriai hadsereget is újra kell szervezni. Minden esetre Irak esetében az amerikaiak, akiket mások is segítenek, megpróbálják átalakítani a miliciákat, a síta miliciákat, brigádokat, amelyeket Maliki volt miniszterelnök állított össze, iraki hadseregé alakítsák át. De erre biztos, hogy néhány hónap kell majd ahhoz, hogy vissza tudjuk szorítani az ISIS államot, vagy az iszlám államot. Tehát nagyon fontos a katonai fellépés, de nem elégséges. Ehhez politikai dimenziót kell biztonsági dimenziót és terrorista elhárítási dimenziót, valamint gazdasági és szociális fejlesztési dimenziót kell hozzászámítani. Mit is próbálunk ezen a területen tenni? Itt az Európai Unióban egy stratégiát kívánunk kialakítani az úgynevezett külföldi harcosok esetére, azokról a személyekről van szó, akik Európából mennek az iszlám állam soraiba, és ott katonaként dolgoznak. Fontos az, hogy Törökországot bevonjuk ebbe a folyamatba, ugyanis nagyon gyakran ezek a harcosok Törökországon keresztül jutnak el Irakba, illetve Szíriába, tehát a török hatóságokkal mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezeknek a külföldi harcosoknak, az unió területéről érkező muzulmán harcosoknak az átlépését meg akadályozzuk. Terrorista elhárítási intézkedéseket és határvédelmet is biztosítunk. Itt megint csak Törökországgal működünk együtt annak érdekében, hogy a regionális török repülőtereken fellépjünk. Ennek az a célja, hogy valamiféle falat állítsunk fel Törökország és Szíria, illetve Irak között. Ne tudjanak átjutni ezen a határon a harcosok. Tehát egyenlőre ezt próbáljuk tenni, de ezen kívül az is nagyon fontos, hogy a probléma gyökereire hassunk, azokra a problémákra, amelyek mentén kialakult az iszlám állam tevékenysége. Ehhez pedig Szíriában és Irakban nagyon sok mindent kell tennünk. Mit? meg kell győznünk az új miniszterelnököt, Alabadit, hogy egy inkluzív politikába kezdjen, tehát a szunnita és kurd lakosságot is vonja be a hatalomgyakorlásba, és fontos az is, hogy az ország gazdagságának elosztása, a források elosztása a kurdok és a szunniták irányába is megvalósuljon, ugyanis, mint jól tudjuk, a szunniták nagy része Irakban pont azért támogatja az iszlám államot, mert a korábbi miniszterelnök Maliki úr egész egyszerűen a síta közösséget támogatta, nagyon egyértelműen tette egyébként ezt, és így a, a szunniták igen frusztráltákká váltak, és ezért is támogatták az iszlám államot. Most mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az új miniszterelnök a szunnitákat is bevonja a hatalomgyakorlásba, és ugyanakkor ezzel néhány problémát is meg tudjon oldani a, regionál, a kurd regionális kormányjal is korábban Máliki elnök úr nem sokat tett ezen a területen. Miről is van szó? Részben arról, hogy a büdzsé, a föderális büdzsé egy részét Kurdisztánba kell átutalni, valamint a szénhidrogénekre vonatkozó jogszabályok is nagyon vitásak voltak, erről sok hosszú ideje tárgyalások folytak, de mégsem sikerült eredményre jutni, valamint az úgynevezett Kirkuk, a kirkuki terület, amely nagyon vitatott, a Kur Kurdisztán és a föderális állam között vitatott terület ez, tehát itt is meg kell egyezni. És ezen problémákkal végre ténylegesen foglalkozni kell annak érdekében, hogy a síták, szuniták és kurdok a jövőben szépen egymás mellett tudjanak élni Irakban. Amennyiben ezt nem tesszük meg, akkor elképzelhető, hogy egy vagy két év múlva nem is lesz már iraki állam, az állam, mint olyan, már most is igen gyenge lábakon áll, nagyon kevés kell ahhoz, hogy teljesen fel bomoljon ez az állam, és el tudják képzelni önök is, hogy ennek milyen hatásai lennének. Mit tehetünk még Irak kapcsán? Segítenünk kell őket gazdasági és politikai átmenetükben a partnerségi egyezményen keresztül, amelyet két évvel ezelőtt írtunk alá. Ezen egyezmény lehetővé teszi azt, hogy párbeszédet alakítsunk ki az emberi jogok kérdésében, jó kormányzás, jogállamiság kérdésében segítsük őket, valamint a befektetési politika, illetve a kereskedelmi politika segítése és az energia területén is jó lenne, hogyha együttműködést tudnánk kialakítani, és állandó párbeszédet tudnánk folytatni az iraki hatóságokkal. Tehát ezt próbáljuk tenni az iraki hatóságok kapcsán. Megpróbáljuk őket arra is meggyőzni, hogy egy kicsit aktívabbak legyenek a menekültek befogadásával kapcsolatban. Nagyon sok a belső menekült az országban, több mint másfél millió szeméről van szó. Ezek szíriaiak részben és belső menekültek, de sajnos egészen mostanáig a bagdadi hatóságokat nem igazán érdekelte, hogy mi történik ezen szerencsétlenekkel. A kurdokkal ellentétben, akik viszont tesznek valamit értük. Tehát azt kell mondjuk a az irakiaknak, hogy a belső, nyomó, a belső menekültek és a menekültek általában az ő problémájuk is, és az ENSZ vonatkozó illetékes szerveivel együttműködésben kell megoldani az ő helyzetüket. Ennyit tehát Irakról. Szíriában azért egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Miért? Azért, mert úgy gondoljuk, hogy az Assad rezsim az Unió számára nem léphetként partnerként akkor az úgynevezett mérsékelt ellenzékkel kell felvegyük a kapcsolatot, de ehhez pedig arra van szükség, hogy mind politikai, mind katonai értelemben megerősödjenek. Márpedig sajnos ez az úgynevezett mérsékelt ellenzék igen töredezett, nagyon nehézen képes politikai, közös politikai platformot kialakítani, és bizony minden katonai szakértő szerint katonailag sem eléggé szervezettek. Tehát segítenünk kell őket abban, hogy megerősödjenek, de azért nem ringathatjuk magunkat illúziókban, és más lehetőségek után is kutatnunk kell. Mire gondolok? Sikerült már néhány ilyen alternatív utat találnunk, Ön is elmondta, az Assad rezsimet meg kellene győzni arról, hogy helyi öm, öm, tűzszüneteket alakítsanak ki, legalábbis Aleppo környékén, mert ezzel a lakossági szenvedést tudnánk egy kicsit csökkenteni, hiszen itt már három és fél éve borzalmas helyzet alakul ki, és fontos az is, hogy bizalmi légkör alakuljon ki, politikai szempontból is. politikai párbeszédet kell kialakítanunk a Genf 2 zátonyra futása után, amely kb. egy évvel ezelőtt történt. Ezek után pedig az is fontos, hogy a politikusaink, tehát nem a bürokraták, mint jó magam, eldöntsék azt, hogy az előzetes feltételekről hogyan vélekedünk ma. Második kérdésünk pedig az, hogy vajon nem lenne helyesebb az, hogyha mindenki ott ülne a tárgyalóasztal körül, és így Assad ott is figyelembe vegyük, hiszen az oroszok és az irániak valószínűleg támogatják őt, különben nem lenne már a helyén. Ezek olyan kérdések, amelyeket azért fel kellene vetnünk, és legalább politikai szinten megoldást kellene rá találnunk. Ugyanis, hogyha a politikai tárgyalási folyamatot nem indítjuk útjára, akkor nagyon nehezen fogunk tudni a következő hónapok során megállítani azt a mészárszéket, ami most már három és fél éve Szíriában működik. Ennyit tehetünk tehát Szíria kapcsán, és aztán természetesen nem szabad a szomszédos államokat sem elfelejtenünk, Libanonra és Jordániára gondolok, amelyekben szintén borzasztó hatással van a szír válság, főként Libanonban, ahol több mint egy millió szíriai menekült lakik, itt politikai szempontból is nagyon nehéz a helyzet, humanitárius segítségnyújtásra van szükség, és fejlesztési segítségnyújtásra, hiszen az egészségügyben, illetve az oktatásban hatalmas problémák alakultak ki. Jordániára is oda kell figyelnünk, és azt is segítenünk kell. Ennyit tudtam 15 percben összefoglalni. Köszönöm. Merci beaucoup, euh, Monsieur Mangarelli, pour vos propos. Köszönöm, Mingarelli úr. A néppárt részéről következik Michel asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mangeridi úr eh, elmondta, emelezte a helyzetet, eh, elmondta, hogy miről van szó. Eh, itt Irán is felmerült, Irak, Szíria, illetve néhány ország, az arab öbölbeli országok hogyan reagálnak erre a helyzetre? Köszönöm, most megadom a szót Richard Howittnak. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Mingerelli úrnak, hogy eljött a mai ülésünkre. Köszönöm, hogy tájékoztatott bennünket. Az első kérdésem. Meghallgattam az elemzését, Szeretném, ha többet mondana arról, hogy az Európai Unió milyen szerepet játszik ebben a koalícióban, milyen hozzáadott értékkel tudunk hozzájárulni a koalíció működéséhez. Fontos, hogy egy koalíció széles alapokra támaszkodjon, de szerintem fontos az, hogy konkrétumokkal is alá tudjuk támasztani a szerepünket. Nyilvánvalóan a különböző tagállamok van léteznek különböző érzékeny pontok, amikor az esetleges biztonság és védelmi politikai támogatásról van szó. Ön elmondta az előadásában, hogy a hogy nagyon fontos a haderő konkrét hatékonysága ott helyben, amikor az iszlám elleni harcról van szó, a biztonság, a tanácsadás és támogatás területén az Európai Unió tehát itt milyen szerepet játszhat? Harmadsorban beszélt a bagdadi kormány és az erbéli hatóságok együttműködéséről, ami a kőolajból származó bevételeket illeti. Néhány héttel ezelőtt sokat hallhattunk az Irak északi részén lévő kurd mozgalomról, amely egy önálló állam megalapít, megállapításán munkálkodhat adott esetben. A kérdés, hogy ha létrejön egy önálló Kurdisztán, akkor mi lenne a helyzet a kőolajbevételekkel is? Végül Európában és a parlamentben is sokat beszélünk, beszélnek Törökország szerepéről, és hogy arról, hogy Törökország mennyiben működik együtt velünk valóban az IS elleni harcban. Beszélt a terrorizmus elleni együttműködésről és a Szíriába távozó harcosokról, az ő szerepükről. A kérdés az, hogy Törökország mennyiben játszik fontos és kézzelfogható szerepet az IS elleni harcban. És végül sokan beszélnek arról, hogy talán egyfajta szükséges rosszként együtt kellene működni mégis Assaddal az IS elleni harcban. Én úgy gondolom, és a frakcióm is úgy véli, hogy Assad minden valószínűség szerint háborús bűnös. Mi nem gondoljuk, hogy együtt kellene működni vele, de vannak, akik másként gondolják. Jó lenne tudni, hogy önök mit gondolnak az Assaddal való együttműködésről. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Howitt úrnak, megadom a szót Demeszmaker úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Megereli úrnak, amiért tájékoztatott bennünket. 15 perc persze nagyon kevés ahhoz, hogy egy ilyen összetett helyzetet ismertetni lehessen minél tovább tart a konfliktus, annál inkább hasonlatos fészekhez. Rendkívül komplex kérdésről van szó, és nyilvánvalóan itt mielőbb átfogó stratégiára van szükség. Ami a légitámadásokat illeti, azok célja mindenek előtt a kurd térségben található IS állások, a szabad szír hadsereg azonban azt kéri, hogy Assad állásokat is támadjanak a légitámadások során. Egyelőre ez probléma lehet, hiszen senki sem tudja, hogy az eredetileg szír felkelőknek mekkora része aktív még, és jelen pillanatban kik ellen harcolnak? Assad ellen? Az iszlám állam ellen? És mennyire lehet őket még mérsékeltnek tekinteni? Illetve maguk nem követtek-e el szintén háborús bűnöket? Egyelőre senki nem tudja ezekre a választ. És van még egy sor más kérdésem is. Néhány nappal héttel ezelőtt meghallgattuk a kurdokat, itt a házban a kurdok azt kérik, hogy támogassuk őket, fegyvereket kérnek. Ez nyilván nagyon érzékeny kérdés tekintettel a Törökországhoz fűződő kapcsolatunkra. Mit gondol ön a kurdok ezen kéréséről? Továbbá ami egy esetleges koalíciót, együttműködést illet az Assad kormánya, vagy az Assad kormány elleni harcot, Ön azt mondja, hogy Oroszország adott esetben szerephez juthatna, de hát milyen szerepet kapna ebben az esetben Oroszország, vagy milyen szerepet kapnának más hatalmak, amikor egy lehetséges megoldás kidolgozásáról van szó? Vannak-e már aktív megbeszélések erről, és mit gondol arról a veszélyről, hogy esetleg Kairóra is, és Egyiptom többi részére is átterjedhet a konfliktus? És mit teszünk az iszlám állam finanszírozása ellen. Hiszen az iszlám állam pontosan azért tudott ilyen gyorsan sikeres lenni, és azért tudta megvédeni állásait, mert szavatolt volt a finanszírozása, többek között úgy biztosították a forrásaikat, hogy illegális olajkereskedelmet folytattak. Hogyan lehet valamilyen módon ennek a szervezetnek a finanszírozását megakadályoznunk, meggátolnunk a jövőben. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nejc asszony kapja meg a szót. Először szeretném elmondani, 35-40 percünk van még legfeljebb, úgyhogy kérnék mindenkit, hogy három percre korlandozza mondandóját, mert még mindig több mint 11-en vannak a listán, akik fel szeretnének szólalni. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Mingeneli úrnak a bevezetőjér Azt szeretném kérdezni, hogy mit gondol egyes iráni ellenzékiek mm, helyzetelemzéséről, akik azt állítják, hogy az Assad rezsim teljesen ki van szolgáltatva az irániaknak, és az iráni befolyás, az iráni pénz, az iráni ö, hadsereg, csapatok stb. stb. nagy befolyással vannak rá, hatással. És ezek az ellenzékiek ehhez a feltételezéshez még egy dolgot hozzátesznek, mely szerint jó lenne, hogyha egyes úgy gondolják, hogy egyes nyugati hatalmak nem nézik ezt túlságosan rossz szemmel. Én szerintem ez hipotézis, ebben nem igazán tudok hinni, ezt túlságosan cinikusnak tartom, de mégis ön mit gondol erről, hogyan értékeli, értékeli eh, Irán befolyását az Assad rendszerre, a meglévő vagy feltételezett befolyását? Itt eh, ugye a szíriai helyzet merül föl, aztán a, de hasonlóan gondolják az iráni befolyást, mint a Hezbollahra való befolyást. Köszönöm szépen! Knight asszony. Lochbiller asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Migarelli úrnak is, hogy tájékoztatott bennünket a legújabb fejleményekről a zöld frakcióban a múlt héten. A szér civil szervezetekkel és mérsékelt erőkkel folytattunk párbeszédet, és részükről azt hallhattuk, hogy az ő megítélésük szerint az iszlám állam elleni harc vonatkozó EU stratégia kifelé történő kommunikációjában mindenek előtt az iraki harcot hangsúlyozna, de kevéssé beszél a szíriai helyzetről, és kevéssé beszél az Assad rezsimről is. Valóban jó érvekkel álltak elő, jó érvekkel támasztották alá azt, hogy ők hogyan érzékelik a helyzetet. A kérdésem önhöz tehát az, hogy Mennyiben gondolja, mennyiben veszik figyelembe a szíriai civil társadalom véleményét és kéréseit a stratégiájuk meghatározásában? Köszönöm. Köszönjük Lochbiller asszonynak, most pedig Anna Gomez asszony kap szót. Köszönöm. Köszönöm szépen Mingarelli úr, nagyon örülünk, hogy itt van, és beszámol. Először is szeretném elmondani, mennyire sajnálatos, hogy ilyen helyzettel szembesülünk. Annak ellenére, hogy ilyen a helyzet, a tagállamok továbbra sem tudnak egy koordinált közös missziót kialakítani, létrehozni, hogy reagáljunk a helyzetre, és nem is tudunk igazán együttműködni a partnereinkkel, legyen szó amerikánról vagy az arab partnereinkről. Ez azt hiszem jól mutatja azt, hogy mi Európában nem tudunk cselekedni, és hát a kormányaink igazán szégyelhetnék magukat, én legalábbis szégyellem magam. Stefan de Mistura úr ra szeretnék utalni, aki szerintem Irakban egy fontos szereplő. Két héttel ezelőtt, két évvel ezelőtt Aleppo közelében jártam, és ott akkor két fő vett részt, két fő képviselt az Európai Unió támogatását. Azt hiszem, ez korán sem elégséges azok támogatására, akik megpróbálnak valamiféle változást elérni, például Aleppo esetében, ami Irakot illeti. Támogatok mindent, amit elmondott. Valóban ilyen átfogó megközelítésre van szükség, de megint csak kérdezem, elég az, hogyha Bagdádban mozoghat csak a mi helyi képviselőnk, és nem tud mozogni az országban, illetve nem tud tárgyalásokat folytatni az összes érintett féllel. Tudom, ez nem az ön hibája, de hát ez katasztrófa, hogy ez így van. remélem tudja, el tudja majd mondani a főképviselőnek, az új főképviselőnek, hogy ebben változtatni kell mielőbb, hiszen máskülönben az EU egyáltalán semmi kihatással nem tud lenni majd a helyzetre. Iránról is szó esett, Irán is fontos szereplő a régióban, és többen is elmondták, lehet, hogy tudunk valamiféle közös nevezőt találni Iránnal, a szunni, szalafista, szélsőséges, terrorista szervezetek elleni küzdelemben, amely szervezetek részt vesznek az iszlám államban. A kérdés tehát, hogy volt-e valamilyen kapcsolatfelvétel az iráni erőkkel, hogy felfedjük az esetleges szinergiákat, és hogy megakadályozzuk, hogy Irán Assad oldalára álljon. Egyesek ugyanis úgy gondolják, hogy ez megtörténhet is végezetül. Egy nagyon fontos kérdés még Líbia is. Líbiáról nem esett szó. Líbia azonban viszonylag közel van hozzánk, és az iszlám állam már jelen van Líbiában, lefejezéseket hajtanak végre, és Líbia is egy szörnyűséges kudarc az Európai Unió számára, egy kudarc, és senki sem igazán akarja ezt kimondani. Vannak felelősök, akik foglalkoznak Líbia kérdésével, nagyon Jól végzik a munkájukat, de továbbra is szörnyű a helyzet az országban. Milyen szerepet játszanak Szaudarábia, Katar, e, e- Egyiptom, Líbiában? Mi a helyzet azokkal, akik Líbiában, Líbiából mennek harcolni az iszlám állam melle, részéről? És hát persze szolidarisnak kell lennünk a líbiai néppel. Thank you very much, uh, Köszönöm szépen Gomez kollégának. Jörek úr, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nekem is Nekem pedig az keresztény közösségek kapcsolatban lenne egy kérdésem, erről nem beszélt. A keresztény közösség kapcsolatban csak a médiából tájékozódunk, hogy milyen atrocitások érik ezt a közösséget. Azt gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk, és nem szabad felhagynunk ennek a helyzetnek a vizsgálatával, hiszen megérdemlik a szolidaritásunkat. És konkrét információkat kell találnunk, megvizsgálnunk, megnéznünk azt, hogy hogyan lehet ezeknek, ennek a közösségnek a biztonsági helyzetét javasolni, javítani. Úgyhogy emiatt szeretnék öntől további információt kérni ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Euh, köszönöm szépen. Austrovicius képviselő kapszol. Thank you, uh, <clears throat> Köszönöm szépen. Mingarelli úr, köszönöm szépen, hogy eljött és bevezetett ebbe a témába. Nyilván eh, hónapok, évek óta alvatlan éjszakaik vannak, emiatt nyilvánvalóan Két kérdésem van, amit szeretnék feltenni. Először is nem sokat beszéltünk Izraelről eddig, körülötte lángol minden. A külföldi harcosok kérdése, a bef, milyen befolyása van itt Izraelnek, illetve Egyiptomnak, Jordániának. Hogyan változott az Európai Unió és Izrael közötti biztonsági párbeszéd? Izrael az egyetlen demokratikus ország ebben a régióban. Neki van egy legitim biztonsági konstrukciója itt, és érdekei vannak természetesen. Hogyan kommentálná ön a párbeszédet a megváltozott biztonsági helyzetben itt a régióban? A második téma, amit felvetnék, a zöbölbeli országoknak sok pénzük van, és hát ez képességet jelent arra nézve is, hogy humanitárius segítséget nyújtsanak számos művelet keretében. Mennyiben látja ezt a szándékot ezen országok esetében? hogy együttműködjenek mondjuk az Európai Unióval, hogy nagy kihívásokat oldjanak mindenek előtt az humanitárius kérdésekben, a helyszínen persze, itt, itt információ csere működik-e, és látjuk-e azt, hogy ténylegesen együtt akarnak működni a helyzet javítása érdekében? Tehát beszélnek-e önök, látják-e önök ezt a politikai szándékot, amikor tárgyalnak velük? Köszönöm szépen, Petres. Szebalovsz kolléganő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Többet is szerettem volna megtudni a humanitárius segítségnyújtásról. Változott-e a helyzet, javul-e a helyzet, hogy ez tényleg megérkezik-e? Ezt nem említette adott esetben hogy a segítségnyújtás gyakran a szomszédos országba érkezik, és prevencióként mit alkalmaznak? Ha az ezt gyengíteni akarjuk, akkor a toborzási bázisát kéne megszüntetni. Vannak a régióból országok, honnan embereket toboroznak, de innen is, hát látjuk, hogy innen családok gyermekei elmennek Irakba és Szíriába, hogy ott harcoljanak. Hogy tudjuk megakadályozni azt, hogy fiatal emberek úgy gondolják, hogy nekik az IS-ben van a jövőjük? Aztán beszélt az ellenzékről és a Nemzeti Koalícióról Szíriában. Ő volt eddig a tárgyaló partnerünk a jövőben is így marad ez, vagy még mindig ott tartunk, annak ellenére, hogy vannak bonyodalmak velük természetesen. És azt is elmondta, hogy Irakban egy kicsit megmozdultak a dolgok, erre most már várunk egy ideje, de úgy gondolja, hogy az Irak túlél, és három külön, vagy, vagy szétesik, és három különböző ország lesz a helyén. Köszönöm szépen Szepalos asszonynak. Most pedig Kán kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a tájékoztatást, amit ma kaptunk, amit szeretnék megkérdezni, ez Irakkal függ össze, és az ISL említett, hogy az Egyesült Államok képzi az iraki hadsereget már korábban is nyújtott Irakban képzést, 15 milliárd dért szállított fegyvert is. Miért lenne most jobb a helyzet, vagy miért lenne sikeresebb ez a mostani kiképzés adott esetben? Aztán, amiről beszélünk, egy népszavazás, amit a kurdok hajtanának végre, milyen hatással jár ez, milyen kihatása lesz ennek az iraki helyzetre? az IS kapcsán az arab ország bevonását fontosnak tartom, hogy ők is harcoljanak az IS ellen, hogy élen járó szerepet játszanak ebben. Ami Assadot és Szíriát illeti, úgy gondolom, hogy az IS problémája éppen az, hogy, két, hogy az ellenzék két különböző irányba fejlődik, a kérdés, amit szeretnék feltenni, hogyan biztosíthatjuk, hogy megelőzzük, hogy szétesen az ország az egyik ö, szociális média, amit itt felhasználnak, ugye, amikor toborozzák ezeket a fiatal embereket, mit tudunk ez ellen tenni? És milyen segítséget tudunk a szülőknek nyújtani, hiszen a szülők is kétségbe vannak esve, és nem tudják kezelni a helyzetet. Van-e valamiféle koordinált kísérlet ezen a területen? Köszönöm szépen Hán úrnak. Az utolsó a listámon Nárt úr. Köszönöm szépen. Szíria és eh, Irak olyan társadalmak voltak, ahol elég jól éltek együtt. Tulajdonképpen példaértékűek voltak a közel Most pedig az intolerancia központja, gócpontjai lettek, keresztények, ortodoxok éltek ott, köz, elég jól éltek, komoly középosztályra rendelkeztek, és ez a társadalom most szétesik és nem tudjuk megállítani ezt. Időközben Szíria is így el, Irak is így el, hát említették egyébként az iraki kormányt, az új kormányt. Ez a kormány nem tesz semmit a menekültek érdekében. Ezek eh, szuniták vagy keresztények, ezek a menekültek de a síták, ők közöttük is vannak menekültek, semmiféle segélyt nem kaptak szinte, tehát az új kormány ugyanannyira szektás, mint a maliki kormány volt őszintén szólva, és egy szektás kormányjal nem fogunk előrébb jutni ott. Mit tesz az Európai Unió annak érdekében, hogy felhívja ennek a kormánynak a figyelmét arra, hogy ők gyakorlatilag nem iraki kormányként, hanem síta kormányként viselkednek. Most nézzük meg Szíriát. Szíriában lehetővé tettük, hogy a szétaprózott ellenzék reményei megbukjanak. Az szabad szíriai hadsereg volt ez, és semmi nem maradt számukra. Az Assad rezsim fennáll, ez egy elfogadhatatlan rezsim, tulajdonképpen bűnözőkből áll, az Európai Unió itt mit tesz egy tényleges alternatíva kialakítása érdekében? Tehát nem egy iszlám alternatíva, hanem egy tényleges alternatívát kéne keresni. És Törökországot se felejtsük el, ő az egyik főszereplőben a régióban, és ide tartozik Irán is, ha szeretjük, hanem számolnunk kell Iránnal és Törökországgal is ha akarjuk, hanem, mit mondtam. A kérdésem most az, hogy hogyan lépünk fel a törökökkel szemben, Törökországgal szemben, milyen esetleges megállapodásra lehet törekedni. Tudom, hogy bonyolult a téma, hiszen ellentmondásos a helyzet, hisz támogat, Irán például támogatja az Assad rezsimet, minden esetre a, ez a tény. Mit kezdünk ezekkel az országokkal? Köszönöm szépen, Nárt úr. Úgy gondolom, hogy a feltettük a kérdéseket, mindenki szót kapott, aki jelentkezett, Eli úr kap szót, hogy térjen ki a kérdések nagy többségére, erre marad egy 15-20 időnk. Úgy gondolom, hogy kényelmesen tud válaszolni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen ezeket a rendkívül érdekes kérdéseket. Anjumari asszony eh, kérdezi, hogy Irán és az öbölbeli államok hogyan reagálnak a helyzetre, ami iránt illeti eléggé világos a helyzet. Szíra, Szíriában Assadot támogatják, és Assad rezsimét, és a többieknek is válaszolva elmondanám, hogy semmi kétség nem fér a, a, a, hoz, hogy Irán támogatása nélkül Assad ma már nem lenne hatalmon. Alapvető szerepet játszik, tehát Irán katonai szinten a parancsnoki vonal az, az a, a a szakértelem, ez mind nagyon fontos szerepet játszik, iráni szakértelem fontos szerepet játszik Szíriában. Tehát Irán és a Hezbollah támogatása nélkül teljesen más lenne a helyzet Szíriában. Úgyhogy ők, Irán eldöntötte, a, világosan eldöntötte, hogy kit támogatnak. Ami az öbölmenti államokat, öbölbeli államokat illeti, nos hát Szíriával kapcsolatban Nos, hát mit mondhatok erre, hogyha az ISIS és más terrorista szervezeteket megnézzük, nos, ezek korábban kívül volt, külső segítséggel maradtak fent. Honnan jött ez a külső segítség? Hát elég valószínű, hogy ennek a segítségnek egy része legalábbis közel-keletről érkezett. Ez elég valószínű. Nem biztos, hogy az illetékes országok nemzeti hatóságai részéről, de lehet, hogy alapítványok vagy magán szervezetek részéről, és ezek küldtek akár fegyvereket is olyanoknak, akik ma az ISIS soraiban harcolnak. Ez elég valószínű. Ma a zöböl államok már úgy érzik, hogy ez a szunita terrorizmus, ez most már, vagy extrémizmus őket nagyon nagy veszélybe sodorta, úgyhogy a nemzetközi közösség által életre hívott szövetség soraiba léptek, hogy visszaszorítsák az IS terjedését mert elég valószínű, hogy kezdetekben az öbölbeli országok egy része fegyvereket szállított, anélkül, hogy világosan látta volna, megvizsgálta volna, hogy kinek a kezébe jut ez. Ma már látják, és rájöttek, hogy mindezek a fegyverek ellenük is fordulnak, és ennek következés, következtében együttműködnek a nemzetközi közösséggel is, és beléptek ebbe a koalícióba, hogy megpróbálják ezeket az erőket meggyengíteni. Ami Howie Tour kérdését illeti a tagállamok szerepe és az, az Európai Unió szerepe. Nos, nyolc olyan tagállam van, vagy, amely vagy részt vesz konkrétan a csapásokban, vagy pedig fegyvereket szállít. Amiért az Európai Unió tehet, az Európai Unió politikai támogatást nyújthat ezen szövetségnek. Hogyan? Úgy, hogy Szíria és Irak szomszédos országaiba utazunk el, arab országokba, Törökországba is, és ott igyekszünk elmagyarázni, hogy hogyan lépünk fel ezen fenyegetéssel szemben. Szolidárisnak kell lenni eh, ezen a szomszédos országoknak is a koalícióval, mert ezzel támogatás nélkül eh, az IS terjedése folytatódik, és ők lesznek az első veszélyeztetettek ebben. A mi szerepünk politikai szerep, igyekeznünk kell tehát konszolidálni ezt a koalíciót, ezt a szövetséget, eh, és igyekezzünk a regionális hatalmakat meggyőzni és felvilágosítani arról, hogy milyen egységes a fellépés a szövetségen belül, és őket is meggyőzni erről. Ami a bagdadi egyezményt illeti, Irak Kérdés, hogy Irak sorsára ez pecsétett nyom-e az elkövetkezendő évekre? Nem, nem, nyilván nem. Hogyha megnézzük az a végső célját a kurdoknak, persze ez, ez egy önálló állam lesz majd. A mi szerepünk azonban az, hogy jelen pillanatban nagyon fontos, hogy az Irak egységes Irak megmaradjon, hogy Irak megőrizze egységességét, szuverenitását, és a kurdoknak elmagyarázni azt, hogy nagy autonómiát kaphatnak az Irak államon belül, amely továbbra is védi az érdekeiket, és figyelembe veszi az, a szövetség államon belül a források elosztásában a kurdokat ugyanannyira, mint a közösség más tagjait. Nyilván persze nem gondolom, hogy ez önmagában elegendő lesz ahhoz, hogy az elkövetkező 20 évben a kurtok ne próbáljanak kitörni Irakból, vagy önállóvá válni, de rövid vagy középtávon ez, ez a célunk. Ami Törökország szerepét illeti, hát ez homályos volt, kétséges volt elég sokáig. Két-három évvel ezelőtt is a törökök a külföldi harcosokat átengedték. Eh, és aztán rájöttek, hogy az IS eh, számukra is nagy fenyegetés, úgyhogy most már együttműködnek eh, velünk és másokkal is, hogy igyekezzenek a határt jobban védeni, és hogy, és hogy fellépjenek a külföldi harcosok áramlata ellen. Törökország most tehát együttműködik velünk és másokkal is, hogy megpróbáljon, megpróbálja az IS finanszírozását megakadályozni, vagy elvágni, és például többek között az olajtermékeknek a tisztességtelen árusítását megakadályozni az IS részéről. De Messmaker úr azt mondta, hogy a kurdoknak segítenünk kell, igen, ebben igazú, igaza van, segítenünk kell Irakban, ehm, mert ma Irakban a kurdok ö, ö, befogadják a belső menekülteket, és általában menekülteket hatalmas ö, nagy lelkőséggel. Tíz nappal ezelőtt jártam ott, és láttam, hogy a regionális adminisztráció mobilizálódott, és, és mindent megtett annak érdekében, hogy ezen szerencsétleneket bevonják, és elkerüljék azt a humanitáris katasztrófát, ami fenyegeti őket. Ami pedig Szíriát illeti, hát segítség nélkül a kobánei menekültek, nek semmi reményünk nem lett volna. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a szíriai kurdokat is említsük, amikor őket is fenyegetik mindenféle mészárlások. Ami a kurdok helyzetét illeti Törökországban, ez megint csak bonyolult, a PKK továbbra is terrorista szervezetnek számít, de most jelen pillanatban támogatjuk a párbeszédet. Az Erdogan kormányával, Erdogan kormánya és, és a kurdok közötti párbeszédet. Persze értjük ezt az, ezt az antagonizmust a kurdok és a török kormány között. Ennek tudatában vagyunk. Nejc asszony kérdésére válaszoltam. Én meg vagyok győződve arról, hogy hogy Szíria ki van szolgáltatva Irán, tám- Irán támogatásának. Én nem Irán támogatása nélkül Szíria, vagy, vagy Assad rezsime már nem lenne ott, ahol van. Úgyhogy meg kell vizsgálni, hogy Iránnak milyen szerepe van ebben a nagy helyzetben, a politikai megoldásban, de most ez jelen pillanatban nincsen napirenden, most a nukleáris tárgyalások veszik el a figyelmet, vagy vonják magukra a figyelmet, de összességében persze felmerül a kérdés, hogy a globális tárgyalások során Irán milyen szerepet játszott Oroszországgal, ugyanez a helyzet. Anélkül, hogy most kitérnék arra, hogy az ukrajnai helyzetben az oroszok szerepének nehézségét felvetném. Persze itt, hogyha holnap egy politikai egy ö, folyamatot akarunk indítani a közelkeleti helyzet megoldására, ahhoz abban is Oroszországnak is részt kell vennie, ahhoz, hogy ez egy globális ö, megoldás legyen. Lochpiller asszony azt kérdezte, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a civil társadalmat meg, meghalljuk, az ő hangjukat meghalljuk. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a civil társadalommal, és az szír mérsékelt ellenzéke, ez nem elegendő, mindig lehet jobban csinálni a dolgokat, de higgyék el, hogy a szándékunk az, hogy a civil társadalom és a, és a mérsékelt ellenzék a stratégiánkban fontos szerepet játszon, és előnyét élvezze annak, az, annak a humanitárius és nem humanitárius segítségnyújtásnak, fejlesztési segítségnyújtásnak, amit az Európai Unió nyújt a lakosságnak. Komez asszony azt a kérdést tette fel, olyan kérdést tett fel, amire túl sokat nem tudok válaszolni, ami az Európai Unió nagykövetét illeti, ez még mindig a brit táborban van, Irakban igen, ez a helyzet, erre nem tudok túl sok mindent mondani, nem igazán tud mozogni szabadon és hát persze meg kell nézni, hogy az EKSZ-nek milyen lehetőségei vannak ebben. Most a jelen pillanatban folyamatos folyamatos lépésekre, látogatásokra kerül sor, Bagdadban, és fontos Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Herbélben legyen valaki, egy állandó személy, úgyhogy nagyon fontos ez, ami pedig a humanitárius segítségnyújtást illeti. Erbilben van egy munkatárs folyamatosan segítségnyújtás koordinálására, de ehhez többre, többre lenne szükség. Ami Líbiát illeti, föltette Líbiával kapcsolatos kérdését, hát erre mit, mit tehet, mit mondhatok, semmit nem tudok mondani, szörnyű a helyzet. Irak és Szíria nagyon elvonja a figyelmünket, Líbiával is borzasztó helyzet, az IS-nek bizonyos sejtjei Líbiában találtak menedékre. Jurek úrnak igaza van, amikor azt mondja, hogy a keresztény közösséget nem szabad el felejteni. A jezidák és a keresztények helyzete folyamatos figyelmet érdemel, de közben ne felejtsük el a szunita helyzetet és a szunita elnyomást sem, mert amikor a keresztényeket mészárolják, akkor azonnal fellépünk, és amikor a szunitákat, akkor meg nem, nem, hát persze nem erről van szó, nagyon fontos, hogy többet tegyünk annak érdekében, hogy a kisebbségek helyzetét figyelembe kísérjük, és főleg a keresztényekét. Itt különösen, mert egy tragikus sorsuk van ezeknek a kisebbségeknek. Úgyhogy többet kell tennünk az ő sorsuk figyelemmel kísérése érdekében, és az, ők meg, az ő megsegítésük érdekében. Az erbili hatóságokkal kapcsolatot vettünk föl ezzel kapcsolatban, ezzel a közösségek sorsát figyelemmel kísérve. Osztrovicius képviselő azt kérte, hogy mindennek, kérdezte, hogy van, van-e ennek az Izraellel folytatott biztonsági párbeszédünkre hatása. Nos, amikor Izraellel beszélünk a biztonsági kérdésekről, akkor persze a régió helyzetéről is beszélünk, és véleménycserét folytatunk az a kapcsolatban, hogy mi történik ebben az országban. Persze kétség nem fér ahhoz, hogy ezek a fejlemények a napirenden fontos szerepet játszanak az izraeli partnereinkkel az, az öbölbeli országok hogyan működnek együtt az Európai Unióval. Nos, a terrorizmus elleni, a terrorizmus elhárítás terén működünk együtt, amikor például a terrorista szervezetek finanszírozásáról beszélünk, vagy a szunita szélsőséges szervezetek finanszírozásáról, és általánosságban őket megkérdezzük arról, az öbölbeli országokat, hogy hogyan lehet megelőzni például a radikalizációt, hiszen ők azért jobban ismerik a helyzetet ott a terepen, mint mi. Ami a humanitárius segítséget illeti, ezeket el tudjuk -e juttatni könnyen, a kedvezményezetek ezt nem. Nem, a humanitárius segítségnyújtás nem egyszerű, Szíriában nehéz a helyzet, ott a crossline és a cross-border merül fel. Mi igyekszünk a biztonsági tanács határozatait figyelembe venni, és ennek megfelelően eljutatni a humanitárius segítségnyújtást Természetesen vannak bizonyos akadályok, nem csak a Hamas, hanem más akadályok is felmerülnek a humanitárius segítségnyújtás eljuttatásában. Ami az IS elleni harcot illeti, ez egy nagyon fontos dolog, és hogyan tudjuk megakadályozni, hogy a fiatalok ezen barbár mozgalomhoz csatlakozzanak. Nos, ideológiai harcot kell itt folytatni, el kell magyarázni a fiataloknak, hogy ennek nincsen nagy, nincs sok köze az iszlám, iszlámhoz. Igen, fontos ezt a harcot megvívni. Az Európai Unióban koordinátorunk, a terrorizmus elleni koordinátorunk, Zsildekerkov régóta dolgozik ezen, és a tagállamok szolgálataival együttműködik, és a térségbeli partnerországokkal. Ez egy olyan terület, amelyben meg kell duplázni az erőfeszítéseinket. Erősíteni kell a határon a a határellenőrzést. Igyekezni kell azon, hogy jobban tudjuk azonosítani azt, hogy kik azok, akik vonzák magukhoz ezeket a fiatalokat, és az ideák szintjén is hát fel kell venni a harcot, például a szociális hálózatokon keresztül, hogy igyekezzünk csökkenteni azt a, azt a hatást, vonzó hatást, ami az ilyes részéről a fiatalok fele megvalósul, Irak jövője hát nincsen kristálygömböm, nem tudom, mi történik, nem tudom, mi lesz Irakban. Jövő, rövid távon igyekszünk Irak öm, öm, egységét fenntartani, hogy ne öm, súlyosbítsuk a helyzetet. Kán úr kérdezte, azt a több száz millió dollárt ami az iraki hadsereg támogatására fordult. Nos, itt az elmúlt 5-6 évvel ezelőtt Maliki miniszterelnök síta hadsereget hozott létre. Ezzel azt ért el, hogy a szuniták kiléptek a hadseregből, és ez nagyban megmagyarázza a muszuli helyzetet is, hiszen az IS ennek a régiónak nagy részét elfoglalta, vagy ellenőrzés alá vonta. Aztán az iraki hadseregnek a Faludzsa környéki fellépését is megmagyarázza ez. Tehát az amerikaiak által folytatott munka, az elmúlt tíz, tíz éve folytatott munka nem volt ö, hasztalan, de Maliki szektás politikája ennek a hatásait semlegesítette. Úgyhogy fontos a befogadó politika az iráki kormány részéről. Persze semmi sem garantál sikert. Mi lesz Törökországgal? Természetesen hát a törökökkel való párbeszédünket erősíteni kell, meg kell mutat, fel kell mutatnunk azt, hogy nagy, jó, fontos közös érdekeink vannak. Az elsődleges az az, hogy az IS-t minél hamarabb öm, győzzük le, ami Törökországot közvetlenül veszélyezteti egyébként az IS. Aztán erősíteni kell az lehetőségét annak, hogy Szíriában átalakulásra kerüljön sor. Olyan kormányra van szükség, amely a szíriai nép legitim kívánságainak, követelésének megfelel. Ez Törökország a szomszédos ország, ugye ami Irakot illeti hasonlóak az érdekeink, mint Törökországnak, ez egységes Irak, az, az, a földrajzi egység megtartása. Nos, elnök úr, Hát ennyit tudtam mondani, az a kérdésekre válaszolva. Köszönöm elnök, köszönöm szépen Mangarelli úrnak. Azt gondolom, hogy nagyon átfogó válaszokat kaptunk. Mindez nagyon hasznos, és jó lenne információt kapnunk a part partnerségi és együttműködési egyezmény helyzetéről, ratifikációjáról, amelyet Irakkal kívántunk, kívánunk meghozni. Mi a helyzet a tagállamokban ezzel kapcsolatban? Ha erről még kaphatnánk egy kis információt. Igen, vannak olyan tagállamok, de nem tudom megmondani, hogy pontosan melyek, amelyek még nem ratifikálták a megállapodást. 5 és 10 közöttre tehető a számuk, ők még nem ratifikálták ezt, mindig emlékeztetjük őket, és ezt meg is fogjuk még tenni a jövőben, mert ez nagyon sajnálatos, hogy nem lehet teljes mértékben megvalósítani a megállapodást, azért mert az uniós részről a ratifikáció nem valósult meg. Noha az iraki parlament már egy jó ideje ratifikálta azt. Köszönöm szépen! Még mielőtt a tanács képviselője megérkezik, szerettem volna a külügyi szolgálatról beszélni egy kicsit, azzal kapcsolatban, hogy az ISIS-szel milyen médiaháborút lehet folytatni. Ugyanis itt a médiában azért eléggé aktív az ISIS, és sajnos sikeres főként az uniós országokban a külföldi harcosok rekrutálásában. Tehát itt valamit tenni kell annak érdekében, hogy ezt a tendenciát ellensúlyozzuk. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen Mingerelli úrnak is a jelentését, és remélem, hogy a következő témákban is majd együtt tudunk működni. Uh, dear colleagues, we will just... kollégák, egy kis türelemmel kell lennünk, 5-6 perc erejéig, és utána meghallgathatjuk majd a mai külügyi tanácson uh, folytatott eszmecsere eredményeit, úgyhogy 5-6 perces szünet következik. Köszönöm. Okay, uh, dear colleagues, I would like... Kedves kollégák, szerintem folytassuk a mai külügyi szakbizottsági ülésünket. Pierre Vimont szeretném üdvözölni, aki az Európai Külügyi Szolgálat egyik vezetője. Elnézést kért, amiért egy kicsit késve érkezett, de ahogy arra számítani lehetett, a tanácsi ülés kicsit tovább tartott, mint ahogyan eredetileg tervezték. A múlt heti ex ante tájékoztatást követően, amelyet Mogherini asszony jelenlétében hajtottunk végre, most meghallgathatjuk a beszámolót arról a külügyi tanácsülésről, amely néhány perccel ezelőtt zárult. Mindenki megismerkedhetett a napirenddel. Holnap fogunk kiemelten beszélni a védelmi politikáról, ezért most ez nem fog kiemelt szerepet kapni, de biztos vagyok benne, hogy az AFAT és SZEDE szakbizottságokban meg fogjuk ezt vitatni, amikor elérkezik az ideje. Ma mindenek előtt a tanács Ukrajnával kapcsolatos eszmecseréjét szeretnénk megvitatni. Ma ez nekünk is a napi rendünkön állt, ellátogatott hozzánk az ukrán külügyminiszter Klimkin úr, és meghallgathatjuk, hogy mik az új fejlemények a közelkeleti béke folyamatot illetően, és meghallgathatjuk, milyen következtetéseket vont le a tanács az ebolával kapcsolatosan, amely számunkra is prioritást élvez, és amelyről a jövő héten Strasbourgban fogunk majd állásfoglalást elfogadni. Bosznia és Hercegovina témájában is volt egy vita. Bosznia-Hercegovinában október 12-én került sor választásokra, és most szerveződnek az új intézmények, az új elnökség, valamint a nemzeti és szövetségi szintű parlamentek. És, ahol a né- és szó, esik a német, szó esett a német és a brit miniszterek kezdeményezéséről is. Emellett a délkelet-európai régióval kapcsolatosan is tanácskozott a tanács. Edward Kukán kollégánk nagyon szorosan nyomat követi a szerbiai eseményeket is, ugyanis a hágai bíróság humanitárius okokra hivatkozva Vojislav Sesej háborús bűnöst visszaengedte Szerbiába, és ő ott teljesen elfogadhatatlan módon megpróbálta újra előtérbe helyezni az egész háborús retorikát, a nagy Szerbia témát és hasonlókat amely érinti a régióbeli országokat. Azt hiszem, ezt mind a tanácsnak, mind pedig az Európai Parlamentnek el kell ítélnie az efféle magatartást, amikor is egy a Hágai Bíróság által ideiglenesen szabadlápra helyezett, gyanúsított, ilyen magatartást tanúsít. Teljesen példátlan dolog ez. Vimon úr kapja most meg a szót, és utána pedig megnyithatjuk a vitát. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, amiért kicsit késtem, de ahogyan ön is elmondta, A külügyi tanács egy kicsit hosszabb ideig tartott, mint ahogyan azt előre terveztük, és 10-15 perccel ezelőtt lett csak vége, sőt a főképviselő még most is sajtóértekezetet tart. Nagyon röviden szeretnék a napirend különböző pontjaira utalni. Ahogyan ön is tudja, önök is tudják, Ukrajna volt az egyik legfontosabb napirendi pont. Úgy döntöttünk, hogy egy politikai vitát fogunk folytatni ezen a mai ülésen, és a főképviselő új módon kívánja a külügyi tanács munkáját átszervezni, havonta kíván különböző témákat napirendre tűzni, és azokat mélyebben megvitatni. Ebben a hónapban Ukrajna volt a fő téma, a következő hónapban valószínűleg Szíria és Irak lesznek napirenden, de majd ezt meglátjuk. Tehát az egész délelőtt tulajdonképpen egy hosszabb vita volt Ukrajnáról. Nagyon érdekes volt ez a vita, és a vita végén a főképviselő megpróbálta összefoglalni a történteket néhány politikai konklúzió formájában. Vannak egyébként tanácsi végkövetkeztetések is, Ezeket majd a következő néhány percben meg is fogjuk kapni. A politikai végkövetkeztetések úgy fogalmazhatók meg, hogy egyetértettünk abban, hogy nagy krízis helyzet alakult ki Európában, és éppen ezért az Európai Uniónak mindenképpen diplomáciailag fel kell lépni ebben a válsághelyzetben, erőteljesebben, mint a múltban, és ezért kezdeményezésekkel kell élnünk, proaktívabbnak kell lennünk, Ukrajna és Oroszország kapcsán is. Azt is hangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy a Minszki dokumentumra utaljunk, hiszen ez az egyetlen megállapodott szöveg, talán új lendülettel kellene megtölteni azokat az erőfeszítéseket, amelyek most történnek, például az Ebeszen keresztül, hiszen Minskben találkozókat szerveznek, háromoldalú találkozókat, talán őket kellene ebben jobban támogatnunk. Fontos az is, hogy az Európai Uniós erőfeszítéseket két irányba összpontosítsuk. Egyrészt szeretnénk ismét békét teremteni Kelet-Ukrajnában, és ez azt jelenti, hogy a Minszki dokumentumban foglaltakat kell megvalósítani, a tűzszünetet kell biztosítani a két fél között, hogy ezt betartá, betartsák, és az EVESZ monitorozását is támogatnunk kell, valamint a határ ellenőrzés Ukrajna és Oroszország között, és humanitárius segítségnyújtás is ide tartoznak. Nagyon sokan azt is hangsúlyozták, hogy közeledőben van a tél, tehát egyre több a menekült, Nyugat-Ukrajnában épp úgy, mint akár más országokban is, és az Európai Unióban is. Tehát ezért oda kell figyelnünk a helyzetre, hogy hogyan alakul, és amint szükséges, cselekednünk kell. És végül fontos az is, hogy Oroszországgal is felvegyük a kapcsolatot, és megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy hogyan lehetne rábírni Oroszországot a Minszki dokumentumhoz való ragaszkodáshoz, hogy vonja vissza katonai eszköztárát és katonáit is, csapatait is. Az orosz hatóságok, tehát a Minszki dokumentumhoz kellene, hogy tartsák magukat. Volt itt egy másik fontos kérdés is, amely arra vonatkozott, hogy a reformok útján hogyan tudjuk támogatni Ukrajnát, nem csak azokról a reformokról van szó, amelyek már szerepelnek a társulási megállapodásban is, hanem inkább az úgynevezett belpolitikai vagy belügyi reformokról beszélnék itt. Mm, jogállamiság, ref, különböző ezzel kapcsolatos reformok, az ukrán hatóságok közigazgatási építő kapacitásainak megerősítése, az energiaszektor, az igazságszolgáltatás területén, és még sok más területet említhetnék. Jó néhány tagállam azt is megemlítette, hogy fontos, hogy az alkotmányos folyamattal is foglalkozunk, amely a nyár elején kezdődött, és valahogy visszahozni azt a lendületet, amely a korábbi időszakot jellemezte az alkotmányos folyamat, a decentralizációt erősíti, a kisebbségek helyzetének javítását célozza, főként az orosz ajkú kisebbségekre gondolunk. Tehát itt mindenképpen szükség van arra, hogy ezt folytassuk, ezt a munkát, de ehhez új ukrán kormányra van szükség, és a tagállamok pedig azt mondták, hogy az ukrán hatóságokat arra kell ösztönöznünk, hogy a koalíciós tárgyalásokat minél hamarabb megvalósítsák, és hamar felálljon az új kormány, ugyanis az időn sok minden múlik. Ezen kívül fontos volt még arra is utalni, hogy részben ugye Oroszországgal nyitottak vagyunk a pár beszédre, de ugyanakkor nagyon keménynek kell maradnunk, és Oroszországot emlékeztetnünk kell a továbbiakban is arra, hogy amennyiben nem tapasztalunk jelentős javulást, akkor a szankciók folytatódnak. A jelenlegi stádiumban a miniszterek úgy döntöttek, hogy a korepert felkérik a következő két hét során, hogy további listákat állítson fel az ukrán szeparatistákkal kapcsolatban. Minden bizonyal emlékeznek arra, hogy úgy döntöttünk, tehát hogy egy listát állítottunk fel korábban a választások kapcsán, és most ezt még ki fogjuk egészíteni azon személyekkel, akik ennek a javait lefoglaljuk, vagy vízum tilalmat vezetünk be az ő esetükben. A szankciókkal kapcsolatban azt is elmondtuk, hogy továbbra is monitorozni fogjuk a helyzetet, és amennyiben szükséges cselekedni fogunk, a gazdasági szankciók tehát továbbra is fennmaradnak, és van itt még egy másik érdekes kérdés is a Krímfélszigettel kapcsolatban. A annex tálását elutasítjuk. Úgy döntöttünk, hogy kereskedelmi és befektetési tilalmat vezetünk be bizonyos szektorokban, energia, közlekedés és még más is, és aztán megvizsgáljuk azt is, hogy mi mást kell még majd tenni, tehát ennyiről volt szó Ukrajna kapcsán. Azután ebédeltünk, ahol a közelkeleti béke folyamatról volt szó, ahogyan ön is elmondta, elnök úr, elfogadtuk az ebéd után a tanácsi végkövetkeztetéseket, és azután a miniszterek és a főképviselő párbeszédet folytattak egy látogatást tettek. Az egyik ilyen megjegyzés arra vonatkozott, hogy a palesztin és az izraeli oldalon is fontossá válnak a tárgyalások, hiszen Izraelben nem sokára választások lesznek, és ezért most nem kíván az izraeli kormány új kezdeményezésekbe fogni. Azért is, hogy megfeleljen a radikálisabb elvárásoknak. És ezen kívül a palesztin oldalon pedig a Hamász és a palesztin hatóság közötti ö, szakadékok ö, próbálják közelíteni egymáshoz a felek, és természetesen ez egyelőre nem teszi lehetővé azt, hogy reményeket tápláljunk. Nagyon sajnálatos ez. Azután New Yorkban és máshol is sokat beszéltünk az új ENSZ biztonsági um, határozatról, amelyet a palesztin hatóság is támogat, hiszen ebben az ENSZ határozatban egy határidőt szabnának meg az elfoglalt területek Gáza kapcsán a palesztin hatóság működésére vonatkozólag. A nehézség az abban áll, hogy vajon megkapja-e a kilenc szavazatot vagy sem, ez a határozat, és amennyiben nem, akkor minden bizonyal vétóra is sor kerülhet, nagy valószínűséggel az egyik állandó tag részéről legalábbis ez így lesz. Hogy lehet ezt elkerülni? Hogy lehet meggyőzni a palesztin hatóságot arról, hogy ezt a az ENSZ határozatot egy kicsit elfogadhatóbbá tegyék az ENSZ BT állandó tagjai számára is. Azután a nemzeti parlamentek Palesztina elismerésével kapcsolatban Svédországban és máshol is már döntést hoztak, nem olyan régen Londonban született döntés, úgyhogy nagy valószínűséggel Spanyolországban, Franciaországban és talán más tagállamokban is a közeljövőben el fogják fogadni ezt. Nagyon sok külügyminiszter hangsúlyozta, hogy hazáikban ez a perspektíva egyre valószínűbbé válik. és a többi dolog kapcsán viszont visszatérnék a tanácsi végkövetkeztetésekre. A következő napi rendi pont az ebola volt. Három országba ellátogatott képviselőnk, külön megbízottunk. Libériában kicsit jobb a helyzet, de még mindig nagyon nehéz, mint három afrikai országban. ugyanis úgy tűnik, hogy stabilizálódik a megbetegedések száma. Gineában nagyon rossz a helyzet, még attól félünk, hogy egyre rosszabb is lehet. Tehát itt további kórházakra van szükség, egészségügyi személyzetre, és kapacitásokra, hogy amennyiben szükséges, az egészségügyi személyzetet e-, evakuálni tudjuk. Németország és Franciaország egy kezdeményezéssel élt a fehér sisakosok kapacitásával kapcsolatban. Ez egy külön task force lenne, amely gyorsan fel tudna lépni. Mindenki úgy gondolta, hogy ez egy jó kezdeményezés, azonban nem kell, hogy a jelenlegi erőfeszítéseket aláássuk, az új kezdeményezéssel való tárgyalások miatt. Tehát, hogy ezt az új kezdeményezést egy másik folyamatként kellene értékelni, és a már meglévő folyamatokat tovább kell vinnünk az ebolával kapcsolatban. Bosznia. Elnök úr, nos hát itt a boszniai helyzetről is szó esett, azon állam politikai vezetői kapcsán azt mondták többen, hogy reagálnunk kellene a helyzetre. Németország és Nagy-Britannia egy kezdeményezéssel él, ugyanis ők a bosz, bosnyák helyzetet másként kívánják tekinteni, és másként kívánják a feltételességeket is megvalósítani. Ez pedig azt jelenteni, hogy nem egy előzetes feltételt öm, szabnánk meg, ami nélkül semmi más nem lehet tenni, inkább lendületet kellene adni, és bizalmi légkört kellene kialakítani a tárgyalások kapcsán, hogy a reformokat ezen ország vezetői is keresztül vigyék, és ezzel az egész bővítési folyamat egyfajta külső kört foglalna magába, amely lehetővé tenné ezen ország számára, hogy kicsit javítson saját helyzetén. Most azt, hogy ezt konkrétan hogyan fogjuk megvalósítani, azt majd meglátjuk, de a következő napok során Boszniába fognak látogatni a az illetékes szakemberek, és megvizsgálják azt, hogy a helyi hatóságokkal hogyan lehet együttműködési ezen terv megvalósításáért. A helyzet egyre nehezebb. Két napon belül több mint 20 ország vizsgálta meg a helyzetet, de végül is úgy döntöttünk, hogy talán ezt a konferenciát el lehetne még halasztani, mert a helyzet igen nehéz, igen kényes még. Mindenki egyetértett azonban abban, hogy továbbra is ragaszkodnunk kell ahhoz a gondolathoz, hogy egy külön megbízottat támogatunk Bernardino de Leon személyébe az ENSZ részéről, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy egy nemzeti párbeszéd alakuljon ki a különböző pártok között, és az alkotmánybíróság Líbiában egy döntést hozott a parlamenti választásokkal kapcsolatban, tehát arra van szükség, hogy intézményi kereteket építsünk újjá, és ehhez nemzeti párbeszédre van szükség. Azonban ez a párbeszéd egyelőre nehezen valósul meg, mert a különböző pártok nem értenek szót egymással, és leginkább katonai módon kívánják álláspontjaikat érvényre juttatni. Tehát egyelőre az lenne a fő cél, hogy a fegyverek hallgassanak el, és a különböző csoportok visszatérjenek a tárgyaló asztalhoz. Ezen kívül arról is döntés született, hogy a miniszterek igen hamarosan vissza fognak térni erre a témára, mert sokat kell még erről beszélnünk, és egészen addig pedig megpróbálunk konkrét javaslatokat letenni az asztalra, annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy az Európai Unió mit tehet az ENSZ erőfeszítésének segítéséért. Reggeli közben a munkamódszereket is megvitatták, a külügyi tanács képviselői, illetve résztvevői ez tulajdonképpen annyit jelentene, hogy minden alkalommal lenne egy kiemelt vitatéma, jobban fel kellene készülni, előkészített dokumentumokkal, és ezeket a delegációkat meg kellene ismertetni már sokkal hamarabb, és arról is szó esett, hogy hogyan lehetne a vitát úgy szervezni, hogy egy kicsit animáltabb, politikai jellegű váljon a vita, és a konkrétumok felé irányítsuk azt. Mindenki egyetértett azzal, hogy erre szükség van, de ugyanakkor mindenki azért óvatos azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, ugyanis végül is itt mindig az időről van szó, hiszen az idő öm, nagyon szűkös, egy, minden hónapban csak néhány órára találkozunk, és ezért úgy döntöttünk, illetve arról esett szó, hogy jó lenne, hogyha a külügyi tanács a szokásos havi találkozóján kívül néhány további találkozót informálisabb jelleggel bevezetne. Erről egyébként lesznek majd további információs vagy informális találkozók, hogy hogyan lehetne a munkamódszereket így javítani. Euh, Köszönöm szépen, megnyitjuk a vitát. Megadom a szót először Állósz Péter Lének a néppárt részéről. Thank you very much for... Köszönöm szépen, a, hogy bemutatja a következtetéseket. Örültem. Nem csak az új munkamódszer tetszett, hanem két hangsúlyról szerettem volna beszélni, két nagyon fontos új hangsúlyról beszélni. Egyrészt az ukrajnai helyzet, a másik pedig Bosznia, ahol azt látom, hogy új nyomaték alakul ki. Azt gondolom, hogy a reformok hangsúlyozása rendkívül fontos, és szeretném, hogy külön figyelmet fordítsunk a jó kormányzás témájának. Ez nem csak Ukrajna esetében kérdés, hanem számos más ország esetében is a partnereink közül. Úgy vélem, hogy ebben a tekintetben a folyamatos figyelemre és segítségre van szükség részünkről. Örültem annak is, hogy megvitatták a mai napon a bosznia-hercegovinai kérdést, és hát ahogyan azt megvitatták, az is tetszett. Azt hiszem tényleg itt az ideje, hogy lépjünk, cselekednünk kell. Sok-sok éven keresztül nem javult a helyzet, sőt inkább romlott a helyzet. Úgy vélem, hogy itt többet kell tennünk. Végre örültem annak a fellépésnek, amit ön említette. És minél kevésbé vagyunk mi ott, annál hát többet tesznek a többiek, akár a mi érdekeink ellenében is. Arra számítok tehát, hogy az ambíció, amely megmutatkozott a Szerbia és Koszovó közötti párbeszéd során, azt szerintem itt is be kéne mutatnunk. Azt hiszem tényleg jó tapasztalataink vannak az ilyen jellegű párbeszéddel, ezért, mint már mondtam, jó lenne, hogyha a cselekedetek olyanok lennének, mint ahogyan ön ma szóban bemutatta. Köszönöm szépen. Thank you very much, and, uh... Köszönöm szépen. Üdvözlöm a körünkbe. Minden sok sikert kívánunk a vitáik során Margarini asszonynal, és nagyon várjuk a következő lépéseket, vegyünk egy néhány témát, és nézzük meg a következtetéseket, amelyek megszülettek, és el kell, hogy mondjam, nem nagyon látom a változást, legalábbis nagy drámai változást nem látok. Tudna olyat mondani, ahol esetleg azt mondja, ahol komoly törés van, ahol teljesen új tendencia alakul ki Ukrajna kapcsán az EU-n belül. Tehát hol van egy abszolút új megközelítés? mi történik a helyszínen, például a terepenként az utóbbi időben, hogyan reagálunk erre. Azt hiszem, igencsak drámai eh, folyamatok játszódnak le, és eh, nézzük például az alkotmányossági kérdéseket, mit szeretnénk hangsúlyozni. Örülnék, hogyha erre külön ki tudna térni. Mert, eh, Ma délután hallottuk oldal azt is, hogy a szeparatisták elleni intézkedések egy listája készülne, és vannak illegális külföldi érdek Ukrajnában. Arra lennék kíváncsi ezek után, hogy ez a két eh, pont hogyan vonat össze a szankciókkal, ami a palesztin témát illeti Tudná-e tisztázni azt, hogy az elismerés témája, mi, hogy napi renden van a parlamentjükben, Spanyolországban, Franciaországban, tehát ezek a kormányok ilyen irányba dolgoznak, ezt világosan kellene látnunk, és Margadini asszony látogatása a régióban eh, mihez vezetett ebben az ügyben a palesztinok kapcsán például a, a, hogyan reagáltak eh, arra, amit a főképviselő mondott a külügyminiszterek, és a Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos pontban pedig végül szeretnék még hozzászólni. Én valahogy azt hallottam, hogy a tanács erre visszatér, volt ez az angol-német kezdeményezés részben, ma is hallottunk erről, az angol-német kezdeményezést elfogadták, módosították, vagy további vita folyik majd róla. <clears throat> Hol tart ez az angol-német kezdeményezés a tanács a mai ülésének fényében? Köszönöm szépen, Havit úr. Máker úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Vimó úrnak is a rövid helyzetábrázolást. Szeretnék most visszatérni Ukrajnára, ezzel kapcsolatban van egy néhány kérdésem. Ön azt mondta, hogy a tanács ö, ö, a mellett foglalálást, hogy foglalkozunk többet a menekültekkel. Úgy tudom, több mint 400 ezer ember menekült el, vagy akit üldöztek el, ez a legújabb szám Ukrajna összefüggésében, amit hallottam. Nyetropeszkoszban láttam, nyáron is egyébként, és azt láttam, hogy ott több ezren érkeztek a Donbass régióból. Egyértelmű volt már ott, hogy ezek az emberek segítségre fognak szorulni a helyi önkormányzatok, a helyi kormányzatok nem tudtak mit tenni, üres kezekkel álltak ott, időközben pedig közeleg a tél, és ezek az emberek nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek. Ha nem kapnak segítséget, akkor minden bizonyal tovább akarnak menni majd akár a mi országainkba is, amit még csak zokon se lehet venni tőlük. De ha a tanács azt mondja, hogy itt lépni kell, akkor mit kell tennünk? Mikor lépünk, milyen intézkedéseket hozunk, nagyon konkrét intézkedésekre számíthatunk a Krím ügyében. Tehát ott a megszállás egy részét elutasítjuk természetesen, de vegyük például a gazdasági intézkedéseket. Ott nem szabad megfeledkezni az emberi jogi helyzetről se ezen a félszigeten és nyilvánvaló, hogy igencsak labilis a helyzet, fenyegetések merülnek fel, e, konkrétan a krimi tatárokkal szemben. Ezt e, látjuk-e eléggé, és hogy kívánunk-e itt lépni majd? A Oroszország ellen új szankciókat nem lépnek él, léptetnek életbe, de a tanács úgy, nem is számítottunk rá, de, mom, de úgy gondolják, hogy a jelenlegi szankciók már célra vezetőek, és hogy Oroszország adott esetben a szankciók alapján vagy miatt konstruktív szerepet játszik-e majd. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Edward Kukánnak adnék most szót. Thank you very much, Mr. Chairman, Mr. Secretary General. Thank you very much for your presentation. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főigazgató úr! Nagyon örülök ennek a tényszerű eh, és eh, gyakorlati összefoglalónak. Én a bosznia-hercegovinai kérdésre szeretnék kitérni. Eh, nos, itt a német és az Egyesült Királysági külügyminiszterek levelét említenem. Én ezt megvizsgáltam, ez egy nagyon bátor új kezdeményezés. Sok eredeti ötlet van benne, elég eredeti feltételesség is van ebben az adott helyzetben, amely már elég régóta uralkodik Bosznia-Hercegovinában. Úgy tűnik, hogy a jövőben tehát ezt kívánják alkalmazni. Ami a boszniai hercegovinai politikusokat illeti, azt hiszem, hogy nagyon alaposan el kell magyarázni nekik, hogy ez számokra is egy új lehetőség, nyitás, hogy előre vigyék a helyzetet, a kérdéseket, és ezt így kellene látniuk. Mert hogyha ez a kezdeményezés, amely valóban kiváló, hogyha ez megbukik, akkor Isten óvja Bosznia-Hercegovinát. Nem tudom, hogy ha ez nem, akkor mi fogja az országot kibillenteni ebből a zsákutcából. Nem tudom, milyen drámai nyelvezetet kell használni ahhoz, hogy az ügy, vagy a helyzet komolyságát valóban megmutassuk, és az Európai Unió szándékát megmutassuk, hogy valóban segíteni szeretnénk. Amit ön mondott, az számomra nagyon bátorító, de ezt a valóságba át kell ültetni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Edward. Gomez asszony. Dimon, very good to see you again. Uh, I'd like to... Nagyon örülök, hogy újra eh, találkozhatunk. Két dolgot szeretnék említeni. Richard Howitt már kérdezte önt Mogherini eh, látogatásáról Gázába. Lát-e valamilyen hatást eh, hát, hogy amit ő látott, és amiről beszélt Gázában, ennek van-e valami hatása a helyzetre? az ön véleménye szerint ez felgyorsítja-e a béke folyamatot? Úgy látja-e, hogy ez valóban valami olyannak a része lehet, eh, ami Mogherini eh, asszony eh, számára a gázai szerepvállalást lehetővé teszi. A másik dolog pedig, ami a bírósági ügyet illeti, a bírósági döntést illeti, a nemzeti párbeszéd kérdése merül föl, de a helyzet rosszabb, mint valaha is volt, és ez nagyban a mi hibánk is, nem csak az európai intézmények, hanem a tagállamok hibája is, hiszen nem voltunk hajlandóak egységesen fellépni, és most olyan a helyzet, amilyen. De nagyon nagy biztonsági kockázat is felmerül, ez ránk is nagyon fontos nyomást gyakorol. Az IS terjed, az EU-ban Máltában a, a nagykövet Tunéziában van. A tagállamok vajon felfogják, hogy miről van szó? Vagy, vagy egyáltalán nem értik, hogy hová csöppentek? Köszönöm szépen. Milán Mon következik, tessék. Köszönöm szépen. Nos, Elnök úr, köszönöm. Ukrajnával kapcsolatban lenne kérdésem a főigazgató úrhoz. A tanácsnak voltak bizonyos megjegyzései a Brisbane találkozóval kapcsolatban, és itt felmerültek bizonyos kapcsolatok, bilaterális kapcsolatok Ukrajna és Európai vezetők, illetve Putin és európai vezetők között. Ha jól értettem, Mogherini asszony célja, hogy az Európai Unió fontosabb szerepvállaló legyen, és A válság alatt a különböző problémák merültek fel, és mit lehet itt hatékonyan tenni. Ön, tri, én egy három oldalú kontaktcsoportról beszélt, én igazán nem tudom, hogy ki vesz ebben részt. Mi a helyzet? Oroszország, Ukrajna, EU, ez a három fél. Én így tudom elképzelni ezt a három oldalú egyeztetést. Aztán az Európai Uniónak a részvétele, illetve Mogherini asszony politikai szerepe. Ő milyen formában fogja ezt a szerepet gyakorolni? Itt egy kontaktcsoportról van ez szó? Azt hiszem, hogy Ukrajnának itt nagyon nem kiegyenlített szerepe van, vagy képviselete van. Ez a formátum számomra nem eléggé kiegyensúlyozatlan. Ami az izraeli, illetve palesztin folyamatot illeti, itt tudjuk, hogy Kerry nagyon igyekszik a tárgyalásokat újra beindítani, ez eddig nem sikerült. Úgy tűnik, hogy Izrael még nagyobb nehézségekben lesz, találja magát. Mogherini asszony legutóbbi látogatása milyen hatást hozott? az elkövetkezendő hónapokban lesznek-e valamilyen változások. Én itt eh, ezen a területen inkább szkeptikus vagyok, úgyhogy az ön értékelését szeretném hallani eh, Mogherini asszony eh, szerepével kapcsolatban. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A tolmácsok 19 óráig dolgoznak, elvileg. Nagyon köszönjük a munkájukat, megadom a szót a főigazgatónak. Mr. Chair, I'll try to, to be brief and answer uh, according to the issues you... Köszönöm szépen. Ami Ukrajnát illeti, Többen is hangsúlyozták, hogy mennyire fontos a jó kormányzás. Ez mindenképpen a tanácsülés során is kirajzolódott, mint egy fontos célkitűzés. Hán biztos úr hangsúlyozta, hogy a társulási egyezményen, egyezmény keretein belül Ukrajna világosan vállalást tett a reformokra, és most egy világos ütemtervet kell kidolgozni a reformokra vonatkozóan, legyen szó az energiaágazatról, a közigazgatásról, a korrupció elleni harcról, és így tovább, és így tovább. Azt hiszem, az összes tagállam egyetértett abban, hogy hajlandók vagyunk támogatni Ukrajnát, támogatni is akarjuk, pénzügyileg is, amennyire lehet, és továbbra is ezt fogjuk tenni, de ke- kell, hogy legyen valamiféle előmozdulás az ukrán reformok területén is, egyfajta ellentételezésképpen. Ez egy nagyon markáns üzenete volt a tagállamoknak, és azt hiszem, ez végighúzódott az egész vitán. Howitt úr, ön beszélt az illegális erőkről, és arról, hogy van-e itt valamiféle ellentmondás, illetőleg, hogy a mai következtetéseinkben szerepel valami újdonság ezzel kapcsolatosan. A mai következtetéseink nagymértékben összhangban vannak azzal, amit korábban is mondtunk, és itt egyetértünk önnel. Ami a, az illegális erők jelenlétét illeti, továbbra is ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy ezeket ki kell vonni az országból. a Brisbane-i események kapcsán itt párhuzamokat láthatunk. Putyin újra és újra elmondta, hogy nem akar befagyott konfliktust Ukrajna keleti részén, nem akarja veszélybe sodorni Ukrajna területi integritását. Mindeközben a tagállamok nagy többsége Szerette volna kipuhatolni azt, hogy ez valóban egy őszinte állítás-e az ő részéről olyasmi -e, amire egyfajta új párbeszédet alapozhatnánk Oroszországgal. Persze, ez csak akkor történhet meg, hogyha az érintett felek a Minszki megállapodást betartják. Ez ugyanannak az éremnek a két oldala. Milamo rákérdezett, hogy milyen konkrét lépéseket tervezünk a formátumot illetőleg. Mi úgy gondoljuk, hogy a stabilitás és a biztonság számára legjobb megoldást kell előnyben részesítenünk, és bilaterális alapú megközelítésre van szükség. Mindeközben az összes tagállam hangsúlyoztam-a, hogy az Európai Uniónak nagyobb szerepet kell vállalnia azokban a diplomáciai és politikai erőfeszítésekben, amelyek a válság megoldására irányulnak. Igazuk van, van többféle formátum, itt van a trilaterális kapcsolattartó csoport, a Minszki formátum, aztán az EBESZ vezetésével is tárgyalások folynak. Mi támogatni kívánjuk ezeket, Ugyanakkor azonban úgy gondoljuk, hogy eh, mind Kievvel, mind Moszkvával fent tudunk kap- tartani közvetlen kapcsolatokat is. Meg kell néznünk, hogy az Európai Unió hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy mindenki visszatérjen a tárgyalóasztalhoz, hiszen jelen pillanatban a trilaterális, a háromoldalú csoportnak sikerült előrelépéseket elérnie. A Minszki megállapodás eh, végrehajtásában, a kérdés, hogy hogyan tudjuk, tudunk új lendületet adni a diplomáciai folyamatnak. Az Európai Unió a Genfi formátumban vett részt, egyetlen egy ülése volt ennek április 17-én. Az Egyesült Államok, Oroszország, Ukrajna és az Európai Unió vett ebben részt. Esten asszony is jelen volt ezen a találkozón, azonban soha nem került sor egy második találkozóra, mert az oroszok azt mondták, szeretnék, hogyha a szeparatisták az ukrán kormány delegációjának részét képezték volna, és az ukránok ezt visszautasították. Így tehát az egész megreket. Kérdés, hogy a Genfi formátumot valamilyen módon fel lehet-e éleszteni, majd meglátjuk, sikerül-e. Ugyanakkor azonban a főképviselőnek továbbra is ápolnia kell a kétoldalú kapcsolatokat, és meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogyan tudunk a lehető leghasznosabb közvetítőként fellépni. Ami a menekültekre vonatkozó számadatokat életi nem szeretnék pontatlan adatokat idézni, de egyes ENSZ becslések szerint a nyár elején 3-tól 400 ezer menekült irány, vette, vett irányt Nyugat-Ukrajna felé, és 500 ezeren körülbelül Ukrajna, Oroszország felé. A tél beálltával még inkább megnőhet ezek száma, és lehet, hogy a humanitárius segítségnyújtás is még szükségesebbé válik az elkövetkezendő hónapokban. Az Európai Unió egyébként a humanitárius segítségnyújtás egyik legnagyobb donorol, donora volt, a legtöbbet adakozott, megpróbálunk a lehető legnagyobb mértékben segíteni, a Vörös Kereszt is jelen van, az ENSZ ügynökségei is egyre inkább jelen vannak az országban. Különböző tagállami szervezetek is képviseltetik magukat. Tehát van itt némi aktivitás, de lehet, hogy többre lenne szükség. Mindeközben rengeteg menekült, aki Nyugat-Ukrajnába menekült családtagjain keresztül segítséget kapott, de Tudatában kell lennünk annak, hogy a probléma súlyosbodhat az elő, haladtával, Ami a Krimfélszigetet életi teljesen igazuk van, ott sérülnek az emberi jogok, több kisebbségi közösség tekintetében. Az elmúlt hónapok során többször is felhívtuk a figyelmet erre, és ez továbbra is így lesz. Éppen ezért többek között a, közve, a következtetéseinkben és megvizsgáljuk azt, hogy mit tudunk tenni a szankciókon túl, annak érdekében, hogy világosá tegyük, nem elfogadható számunkra a jelenlegi helyzet, ami a gazdasági szankciókat illeti. Úgy tűnik, igen, egyre inkább kifejtik hatásukat. A miniszterek igen őszinték voltak, elmondták, hogy nem csak a jelenlegi orosz gazdasági nehézségek a jelenlegi gazdasági orosz, orosz gazdasági nehézségek nem csak a mi szankciónkra vezethető, szankcióinkra vezethetők vissza, hanem arra, hogy igen érzékenyen érintette az orosz gazdaságot a kőolaj árak zuhanása, és eh, az orosz rubel is megszenvedte mindezt. Jelen pillanatban úgy gondoljuk, inkább kivárunk, nyomon követjük a helyzetet, és hogyha szükség lenne rá, hogyha drámai eseményekre kerülne sor Ukrajnában, akkor még visszatérhetünk erre a kérdésre. Ami Bosznia-Hercegovinát illeti, önök közül többen is hangsúlyozták joggal, hogy lépés történt, előrelépés történt a megfelelő irányba. A mai döntés azt tartalmazza, illetve arról szól, hogy a német és a brit fél nagyon hasznos módon járult hozzá az eddigi vitához, de más tagállamok is már előterjesztettek érdekes megoldásokat, Horvátország például, a Benelux országok. Az elgondolás az, hogy ezeket mind megvizsgáljuk, összefogjuk, és ennek alapján tegyünk előre lépést. Érdekes volt azonban látni ma azt, hogy az összes tagállam egyetértett abban, hogy tennünk kell valamit, cselekedni kell, újra kezdeményező szerepet kell játszani ebben, és másodszorban pedig a feltételrendszer új átalakítása talán egy megfelelő lépés lenne, ebben is a legtöbben egyetértettek. Ami a palesztin kérdést illeti, amit a főképviselő elmondott, Nos, a gázai helyzet továbbra is rendkívül drámai, annak ellenére, hogy az izraeli hatóságok és az ENSZ, hat, ENSZ ügynökség és mások is megállapodtak, a gázai újjáépítés mégis nagyon lassan halad előre. Ennek az egyik oka többek között az, hogy nagyon lassú a végrehajtás, másrésztről azonban azt is láthatjuk, hogy az egyik legfőbb célkitűzés, nevezetesen, hogy vessünk véget a gázai erőszaknak, lehetővé tette a palesztin hatóság számára, hogy visszatérjen Gáza területére, és azért, hogy láthatóvá, kézzelfoghatóvá tegye autoritását Gázában. Ez azonban nem történik meg, mert a palesztin hatóság és a Hamász közötti szakadék még mindig nagyon mély. Ez az oka annak, hogy egyelőre nem mondhatjuk azt, hogy ez sikerrel zárult, további lépésekre lesz szükség. Mit tehet az Európai Unió a megoldás érdekében? Folytatnunk kell a párbeszédet a partnereinkkel, Amerikával, mint ahogyan tudják, John Kerry azon gondolkodik, hogy talán újra kellene indítani az egyik kezdeményezést, a közel-keleti kartetten belül, párbeszédben gondolkodik néhány régióbeli arab országgal is, annak érdekében, hogy talán így lendületet lehessen adni az arab országok kezdeményezésének, a Beirut tervnek, amely azt hiszem 2012-re datálódik, és ez talán kiinduló pontja lehet a jövőben előrelépésnek. Egyenlőre tehát ezek a tervek, mindannyiukkal megvitatjuk azt, hogy az Európai Unió hogyan játszhatna mérvadóbb szerepet hogyan tudna egy igazi fajsúlyos szereplőként fellépni ebben a régióban. Ez nem lesz egyszerű, a dolgok jelen pillanatban nem alakulnak túl kedvezően, de mindenképpen el akarjuk kerülni az erőszak továbbgyűrűzését és azt, hogy újabb akadályok, újabb problémák merüljenek fel. Ami az elismerés kérdését illeti, ez mindenek előtt a tagállamok kompetenciájába tartozik, itt különbséget kell tenni azon kezdeményezése között, amelyeket néhány nemzeti parlament ragadt meg. Például az általam legjobban ismert országban várható a nemzetgyűlés részéről nem sokára egy döntés, és aztán a szenátus részéről is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kormány azonnal döntést hoz majd. Ugyanez várható azt hiszem más tagállamokban is. De már ez önmagában is nagyon erős politikai üzenetet hordoz azzal kapcsolatosan, hogy a nemzeti parlamenti képviselők milyen álláspontot képviselnek jelen pillanatban. Ami az Európai Uniót illeti, nincsen szándékunk ebbe a folyamatba beleavatkozni, itt nincsenek kompetenciáink, de amíg ezek a történések zajlanak a nemzeti parlamentekben, mi megnézzük, hogy mit tudunk kezdeni a gyakorlati helyzettel, és milyen kezdeményezési lehetőségünk van. Ami Libiát illeti, azt hiszem ez volt az egyik utolsó kérdés, amelyet feltettek nekem. Gomez asszony azt kérdezte, hogy a tagállamok tisztában vannak-e a helyzet realitásával, a valósággal. Azt hiszem, igen. Igen, csak aggasztja őket az, ami ott történik. Sokan külön megbízottakat neveztek ki. Megpróbálnak jelen lenni Líbiában, és valamiféle elgondolással előállni a helyzet megoldására. És mivel Líbiában olyannyira elharapózott az erőszak, látnunk kell, hogy a Jubám, az ottani küldetésünk nem tud ilyen körülmények között megfelelően működni, hiszen nem úgy alakították azt ki, hogy ilyen erőszakos helyzetekben is cselekedni tudjon aktívan. A delegáció vezetünk Tunéziában van, ahogy a legtöbb kép, külképviselet esetében egyébként. Csak három tagállamnak van közvetlenül képviselete Tripoliban, és egyébként az egyik nagykövetet épp most tájékoztatta a tripoli hatóság, hogy távozzon. Úgyhogy így néz ki a jelenlegi helyzet. Szeretnénk tenni valamit a helyzet orvoslására, hiszen mindannyian tudjuk, hogy mindannyiunk közös európai érdeke forog itt kockán, és teljesen egyetértek értek annál Gomez asszony, hogy ez összefügg a saját biztonságunk kérdésével is, mind közvetett, mind közvetlen módon. Gondoljunk a Száhel övezetre, Észak-Afrikára, Egyiptom, Csád, Niger és számos más szomszédos ország,